Buenas tardes. Eh, estamos pocos, pero espero que, que los lunes siempre... Es... Kevesen vagyunk. A hétfő az mindig egy bonyolult nap. Úgyhogy szerintem már megadtuk azt a 10 percet, aminek elegendőnek kellene lennie. Sok a munkánk, úgyhogy kezdjük meg a napi rend tárgyalását. Az elnökünk, Szikijevszki úr sajnos nem tudott eljönni, nem is fog tudni ma délután eljönni hozzá egész délután. Elnézést kér. Kezdjük azokkal a napirendi pontokkal, amelyek itt szerepelnek. Az első a napirend elfogadása lesz. Hogyha nincsenek ellenvetések a javaslattal kapcsolatban, akkor azt elfogadottnak tekintem. Folytassuk. Második napi rendi pont. Az elnök asszony bejelentései. Itt ezzel kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy a mai ülésünket, mint ahogyan általában, ezt is az interneten keresztül közvetítjük. És miután kevesen vagyunk, majd később is el fogom még ezt néhányszor mondani, ne felejtsük el azt, hogy este hétkor lesz egy kis karácsonyi kocintásunk itt egyébként ezen a helyszínen. helyszínen, úgyhogy várjuk meg, hogy a munka végén mindenkivel együtt tudunk egy kis koktélt tartani itt a szakbizottság körében. Tehát még egyszer, itt ebben a teremben 7 órakor lesz ez megrendezve. Ezt majd többször is el fogom mondani, mert szép lassan azért jönnek a kollégák, és reméljük, hogy mindenkihez eljut majd ez a hír. Kérem azt is, hogy azt is vegyék tudomásul, hogy 19 nyelven van tolmácsolás cseh, lett, máltai, szlovák és gél nyelven nincs, a többi hivatalos nyelven van tolmácsolás. Megvannak a jegyzőkönyvek is és ahogyan a napirendel kapcsolatban is elmondtam, amelyben, amelyen, amennyiben nincsenek a november 5 e ülés jegyzőkönyvével kapcsolatban ellenvetések, akkor azt elfogadottnak tekinthetjük, mint harmadik napirendi pont. Négyes napirendi pont. Volt egy missziós utazásunk Bulgáriában, 29-én, október 29-től 31 ig tartottuk mindezt. 21. október 2018. Egy delegáció az a Agri szakbizottságtól Bulgáriába utazott, és a missziót Mocsin Nekord szervezte, a szocialista frakciótól, ő bolgár egyébként, és Vladimir Hruscsev is a néppártól, szintén bolgár képviselő a szervezőbizottságban voltak. Szikievski elnök úr is ott volt, Herbert Dorfman, Maria Neutsche, Mark Tarabella, Lídia Senra Rodriguez. A célja ennek a, a missziónak az volt, hogy a bolgár elnökség mezőgazdasági vállalásait ellenőrizzük. Egyébként én ezzel kapcsolatban nagyon sokat dolgoztam, mert én dolgoztam a bolgár elnökség alatt az állatjólét, illetve az állattakarmányozás kérdésében. A bolgár miniszter a bolgár parlament mezőgazdasági bizottságának elnöke, és más látogatások szerepeltek a napirendünkön. Úgyhogy nagyon érdekes tapasztalatokat gyűjtöttünk, és ráadásul még nagyon szép idő is volt, tehát még a napsütés is segített bennünket. Megszületett a jelentés is a titkárság részéről, ezt ki is osztották mindenki számára, és e-mailbe kiküldték. Még mielőtt megadnám a szót az érintetteknek, szeretném mindenkinek a nevében megköszönni Nekot és Rucsev uraknak a szervezést, mert nagyon érdekes programot szerveztek nekünk. És azt hiszem, hogy itt is vannak az érintett urak. Szeretném is megadni a szót nekik, hogy mondják, hogy ott pontosan mi történt, hogyan teltek a napok, és milyen tapasztalatokat gyűjtöttek a parlamenti képviselők. Rucsev úr következik. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, за мен... Tisztelt kollégák! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy bemutathassam önöknek a szakbizottsági és vidékfejlesztési a mezőgazdaság és vidékfejlesztési szakbizottságunk látogatásának a fő eredményeit idén októberben. Összesen 8 képviselő vett részt, négy frakcióból. Elsőként megemlíteném, hogy ez az első hivatalos látogatás a szakbizottságunknak Bulgáriába, mióta Bulgária belépett az Európai Unióba. Ezt a látogatást pár hónappal azután tartottuk, hogy sikeresen lezárták az Európai Tanács soros bolgár elnökségét. A soros elnökség nagyon komolyan foglalkozott a 2020 utáni kap kérdésével. Ezen háromnapos látogatás célkitűzése az volt, hogy részletesebben megismerhessük, hogy milyen tapasztalatokat és kihívásokat gyűjtöttek a bolgár hatóságok és érintett szereplők a közös agrárpolitika végrehajtásával kapcsolatban, valamint további cél volt, hogy meghallgassuk az ő javaslataikat arra vonatkozóan, hogy a KAP 2020 utáni alakulásáról hogyan kellene lépnünk. Találkoztunk a mezőgazdasági miniszterrel, a mezőgazdasági minisztérium képviselőivel, a mezőgazdasági élelmezési és erdészeti minisztérium képviselőivel, a Bolgár Nemzetgyűlés mezőgazdasági szakbizottságának elnökével, bolgár nemzeti parlamenti képviselőkkel, akik ezen mezőgazdasági szakbizottság tagjai, valamint a mezőgazdasági szektorban tevékenykedő NGO-kkal is. Több mint 15 szervezet vett részt a gyűléseken különböző szektorokat képviseltek. Gabonna, gyümölcszöldség, állattenyésztés, mezőgazdaság, biogazdálkodás, fiatal gazdák, stb. Ezen túlmenően ellátogattunk különböző hagyományos gazdaságokra is, például a rózsaolaj, levendulaolaj termelésben tevékenykedők gazdaságokba, méhészetbe, bolgár bortermelőkhöz, ideértvén a hagyományos bolgár borfajtákat termelő borászatokba is. Ami a kap jövőjét illeti, és ami a kap nemzeti igényekhez való kiigazítását illeti konkrétan a bolgári igényekhez való kiigazítást illeti, mindenki úgy látja, hogy nagy szükség van arra, hogy jobban finanszírozzuk a kapot, és egyszerűsítsünk a szakpolitikán a kedvezményezettek szempontjából. A közvetlen támogatások plafonja, az új kivezetési módszer, a koncentráció és a termőföldekhez való hozzájutás a fiatal gazdák számára igen heves vitát vont maga után. Ami a termőföldek koncentrációját illeti, egy új bolgár törvényjavaslatról vitatkoznak most, amelyen meg akarják könnyíteni a szándóföldekhez és a megbővelhető földekhez való hozzáférést. külön jelentőséget tulajdonítottunk az a marhatenyésztőknek szánt támogatásokra és különböző ágazatokra, például a dohánytermelése, amely a gazdaságilag legkedvezőtlenebb hegyi, termék, hegyi vidékeken a termelők egyik kiemelt terméke. Következtetésként szeretném elmondani, hogy a látogatásunk elég sikeresnek mondható, ami a megtartott ülések minőségét, szervezését és a viták eredményességét illeti. A szakbizottságunk tagjai úgy látják, hogy az országban nagyon komoly potenciál van, egyedülálló, jó minőségű termékeket gyártanak, és hogy a mezőgazdaság kulcsfontosságú a vidék mindennapi területek gazdasági és társadalmi előrelépése szempontjából. Köszönöm. Ah, señor Urchev, tiene la palabra señor Tarabella. Köszönöm szépen, Tarabella képviselő kapszót. Köszönöm, elnök asszony. Én se tudok sok mindent mást elmondani, mint Ruscsev kolléga. Azt gondolom, hogy számomra és minden kolléga számára ez jó lehetőség volt arra, hogy a bolgár mezőgazdaságot megismerhessük, tudván azt, hogy ez egy multifunkcionális mezőgazdaság. Gabonatermelés, állattenyésztés, birka tenyésztés, akik arra panaszkodnak, hogy most csak egy millió birka van Bulgáriában, pár évvel ezelőtt még 16 millió volt a globalizáció miatt, a, más, a világ másik végéről importáljuk a birka termékeket. Volt egy nagyon izgalmas beszélgetés az első nap során, miután Kraszteve asszonynal találkoztunk, ő a miniszter helyettes a kormány munkájáról. És nem lesz ez meglepetés, de például a gabona termelők nem örülnek annak, hogy esetleg küszöböt határoz, felső határt határoznánk meg a támogatásokra vonatkozóan. Bulgáriában és az összes EU tagállamban a támogatások döntő többsége a gazdálkodások kisebbségének kerül kifizetésre. Nagyon izgalmas volt a Gimel biogazdaság meglátogatása, ahol nagy méretben, nagy mennyiségben termesztenek bio zöldséget, gyümölcsöt, üvegházban és üvegházon kívül is, hüvelyes növényeket, tehát ez egy rendkívül érdekes látogatás volt. Ami a rózsaolaj és egyéb származtatott termékek termelését illeti, egy hektárnyi rózsaligetből 9 tonna rózsaszirmot lehet előállítani. 3,5 tonnányi szirom kell ahhoz, hogy egy liternyi eszenciaolajat lehessen előállítani. Tehát képzeljük csak el, hogy a fél köbcentiméternyi olívaolaj, rózsaolajhoz mennyi rózsa kell. Tehát ez egy leírhatatlanul komoly munka, amit ők végeznek, ezt nagyon részletesen megismerhettük. Itt találkozhattunk a bolgár méhészekkel, Gabriel biztosunk ösztönzésére, aki a méhészekkel és a bolgár méhészekkel is megszervezte a találkozót itt a parlamentünkben, és most ott is találkozhattunk és megismerhettük a bolgár méhészek erőségeit és kívánságait, mint minden európai méhész hasonló kívánságokat fogalmazott meg ő is és hát Bulgáriáról nem beszélhetünk a borok nélkül. Plovdivban nem voltunk, egy másik városban voltunk, ahol a Mavrud helyi borfajtát, szőlőfajtát ismerhettük meg, én ezt korábban nem ismertem, úgyhogy ez nagy felfedezés volt számomra. Az utolsó nap során pedig a bolgár parlamentbe látogattunk el, ahol a parlament elnöke Cseve asszony fogadott minket, és a mezőgazdasági szakbizottság elnöke Taneve asszony. Rendkívül konstruktív volt a beszélgetés a kollégákkal, azt gondolom, hogy nagyon jól tájékozottak voltak a reformokkal kapcsolatban. Elmondták, hogy minek örülnek, mitől tartanak, mint általában mindenhol, és így sikerült közelíteni a nézőpontjainkat. Mindenképpen sikeres volt ez a látogatás. Köszönet Hruscsev és Noncsenikov kollégáknak. Egy rendkívül sűrű, de kiegyensúlyozott programon vettünk részt. Voltak hivatalos találkozók, voltak találkozók a helyi gazdákkal és azt gondolom, hogy ez mindenképpen fontos, érdekes információforrás volt számunkra, amiből ösztönzést is nyerhettünk. Elnök, köszönöm szépen! Szeretném üdvözölni a teremben de Castro képviselő által meghívott hallgatókat az Université de Brüsszelről. Üdvözlöm Önöket! Azt hiszem, hogy az EU kap programjával foglalkoznak, úgyhogy mindenképpen érdekes tapasztalat lehet önök számára, hogy eljöttek ide. Üdvözöljük önöket! Most az nagy kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen. Szeretnék a munkatársoknak is köszönetet mondani, hiszen egy ilyenfajta program nem magától jött létre. Sok munka van emögött, minden csodálatosan klappolt, és két dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik, egyik kollégám már ezt elmondta, ez az agrárterület koncentráció. Hogyha a gazdálkodások 6%-a kapja meg a direkt kifizetések 90%-át Bulgáriában, akkor el kell azon gondolkodnunk, hogy hogyan lehetne jövőben szétosztani ezeket a támogatásokat. Láthattuk ezt az országban, hogy nem igazán igazságos ez, nagy a megosztottság az országban. Vannak nagyon nagy jövőbe mutató cégek is, olyanok is olyan gazdálkodások, ahol busszal kellett körbejárni az egész gazdálkodást. De voltak olyan kis gazdálkodások is, ahol csak három-négy épület volt. Ez az óriási különbség, ahol sok lehetőség lenne egy ilyen országban, láthatók azt, hogy mennyire jók a termőterületek. Nos, egy ilyenfajta különbség nem lehet célja az Európai Uniónak. A cél az, hogy a kisebb gazdálkodások nőjenek, és a nagyobb gazdálkodások ne kapják meg, ne csak a nagy gazdálkodások kapják meg a támogatást. Még egy dolog, ez pedig a beporozás a méhészeknél. E, vendégül látott bennünket e, egy méhész, nem csak a vörösból miért voltunk ott. Most a méhészek könyörögtek, hogy ezt a fajta beporzást vegyék figyelembe e, az Európai Unióban is ezeket az erőfeszítéseket. Tudjuk, hogy sok területen van gond az EU-ban, azt mondhatnánk, hogy nem annyira érdekes ez, de mégiscsak ez a különbség a kis és nagy gazdálkodások között mégis érdekes volt, amit láthatunk Bulgáriában, és erre mindenképpen ügyelnünk kell. A beporzás kérdése, ha sok gyümölcstermelő, zöldségtermelő van, akkor láthatjuk azt, hogy mennyire fontos egy ilyenfajta téma. Sokkal többet kell tennünk ezért három óra van most, már nem lehet benyújtani módosítókat a kappal kapcsolatban, de a jövőben mindenképpen gondolni kell erre, és támogatni kell Bulgáriát a reformok kapcsán, és nem pedig ellenük kell dolgoznunk. És még egyszer hát köszönjem meg a szervezést. Köszönöm szépen, Mária. És Szendra képviselő. Gracias. Bueno. És köszönöm. Csak röviden annyit szerettem volna elmondani, hogy nagyon jó volt a szervezés, szerintem nagyon szépen fogadtak bennünket, most nem is akarok erre hosszasan kitérni, hogy miket is néztünk meg, mert erről már beszéltek a kollégák is. Viszont azt mindenképpen szeretném elmondani, hogy kettő találkozó hiányzott. Az egyik az, hogy női gazdákkal nem találkoztunk, pedig mi úgy gondoltuk, hogy amikor missziókat szervezünk, akkor mindig szeretnénk női gazdákkal találkozni, ez sajnos nem sikerült megszervezni, a másik pedig a kis gazdák, való találkozó lett volna. Láttunk nagy szövetkezeteket, nagy gazdaságokat, de mi szerettünk volna kis családi gazdaságokkal is találkozni. De egyébként minden nagyon-nagyon érdekes volt, de ezeket szerintem a jövőben mindenképpen vegyük figyelembe, amikor programokat szervezünk. Elnök, köszönöm, Lívia. És esetleg most még Urucsev úr röviden le akarná zárni ezt a mai vita pontot? Hozzá kíván még szólni? Köszönöm. Köszönöm a kollégáknak, hogy ennyire pontosan leírták azt, hogy mi is történt, valóban sikerült a legfontosabb problémákra Bulgáriában reflektálnunk. Köszönjük a támogatást, és az is világos, hogy a kap nem oldhat meg minden problémát. Azt hiszem, hogy nemzeti szinten is tudatában vannak ezeknek a problémáknak, és hát a jogalkotó is megpróbál megoldást találni a problémákra. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, és azt hiszem, hogy tényleg nagyon nagy siker volt ez a misszió. Köszönöm szépen, Urucsev úr! Szeretnék mindenkinek gratulálni, mert ez a misszió tényleg nagyon érdekes lehetett. Hogyha nincsen további mondani valunk, akkor az ötös napi rendi ponttal folytatjuk. Ez pedig a bizottság részéről egy delegált jogi aktus, október 17, 2018. Ez a dátumum, ez egészíti ki a 1308 per 2013-as EP és ET rendeletet, amely a földrajzi eredet megjelölésekre vonatkozik, illetve a hagyományos megnevezésekre a szőlő- és borázgazatban. Tehát ennek a módosításai, a címkézés kérdése, a prezentáció, illetve a földrajzi eredet megjelölés be, regisztrációja és annak a törlése. Meghallgattuk a bizottságot, delegált jogi aktussal kapcsolatban, amely ezekre a témákra koncentrálódott. És hát többen is elmondták azt, hogy a bizottsági javaslat pozitív, úgy gondolták, hogy az egész szektor számára ez egy egyszerűsítést jelent, főként egy, jogi, egy egységes jogi keret kialakítása szempontjából uniós szinten. Október 17-én a parlament megkapta ezt az anyagot, és sikerült is december 17-ére kiírnunk a módosítások határidejét. Ezen kívül november 5-én, 2018-ban szintén, 12-kor De Castro úr hivatalosan is kérte, hogy a parlamenti ellenőrzési jogot terjesszük ki. De Castro úr agályai a 45-ös preambulum bekezdésére vonatkoznak, amelyek az 51-es cikkhez kapcsolódnak. Ezek olyan termékeket jelölnek, amelyeknek nincsen földrajzi eredet megjelölése. November 21-én az Európai Bizottság átküldte a parlamentnek a korrekciót a delegált jogi aktussal kapcsolatban, hogy kiavítsa a hibát, és ez gyakorlatilag az összes az angolon kívüli nyelvi változatra vonatkozott, ahol a 45-ös preambulum bekezdésben azt javítottuk ki, hogy az ott termelt termékekről van szó. A legutolsó koordinátori ülésen De Castro úrral is beszéltünk, és úgy döntöttünk, hogy az Európai Bizottságot meghívjuk egy eszmecserére, most tartunk egyébként itt, és ennek a témája pontosan ez a kérdéskör lesz. A koordinátorok bizottsága mandátumának alapján szeretnénk a helyzetet ismertetni, és ezzel köszöntöm a bizottság nevében Joao Onofre úrt, urat, aki a DJ Agriból érkezett ide körünkbe, aki ennek a témának a felelőse. Onofre úr, önnek adom meg a szót. Muchas gracias, señora presidenta. Alignment of the, to the Treaty of Lisbon of Regulation 607 a 2009-es ös rendelet, amely az oltalom alatt álló állatmegöléssel foglalkozik. Most ezen témában a végső szakaszba érkeztünk. Október 16-án egy delegált aktust fogadott el a bizottság három év Ván keresztül a bizottság szorosan együttműködött a szektor képviselőivel, a tagállamokkal, és megértettük egymást igényeit, érdekeit, és meg vagyunk arról győződve a bizottság részéről, hogy a folyamat végére minden érdekelt fél elégedett lesz. Ezért próbáltuk ezt kiegészíteni a Lisszaboni szerződést a másodlagos jogszabályok területén is. Ez nagyon fontos volt. Fontos volt ez a borszektor szempontjából is, hogy megfelelő jogilag is biztos keretet kapjanak egyértelművé szeretném tenni azt, hogy mit is nem foglal magában ez a delegált aktus. A felvizsgálati időszak során volt egy eh, kis megfogalmazási hiba, és emiatt úgy gondolták többen, hogy az eredet megölése nem rendelkező eh, eh, borok helyzete megváltozni. Az Európai Bizottság azonnal elfogadott egy korrigendumot, ezen perambuló megkezdéssel kapcsolatban, és kivettük e, így az aggályokat ebben a tekintetben. Ezt követően nem lesz semmilyen fajta változás a fajta borok esetében, ahol nincsen e, eredet megrelés tehát az olyan ö, e, olasz ö, ö, szőlők, borok, vagy mustok, amelyeket felhasználnak egy másik helyen, azt is jelölni, eh, meg kell jelölni az eredetüket ezeknek a baroknak. Vagyis nem lesz lehetőség arra, hogy szőlőfajtákat vagy mustot hozzanak be harmadik országból, és ezeket úgy tüntessék fel, mintha az Európai Unióban hozták volna őket létre. Miután hangsúlyoztam azt, hogy mit, mit nincs ebben a rendeletben, most elmondanám azt, hogy mi van ebben benne. Óriási egyszerűsítés van itt, például a regisztráció szempontjából, vagy a termékspecifikációk megváltoztatása szempontjából, és itt hasonlóak a szabályok, mint a más élelmiszer-szektori előírások eh, esetében. Van átmeneti nemzeti védelem is, amit lehet alkalmazni a eh, földrajzi megrelésre rendelkező borok esetében, és Egyetemű definíció van nemzeti szinten is, figyelembe vesszük a szubszidiási elveket is. Így a bizottság már csak a nagy elemekre tud koncentrálni, amelyek fontosak EU szinten, így nem kettézzük meg az ellenőrzés sem, amit már elvégeztek a tagállamban. Ez az egyszerűsített megközelítés nagymértékű javulást jelent a rendszer szempontjából, és jobban meg lehet védeni a termelők érdekeit is. Így minden e, érdekelt számára előnyös ez, akiket érint a földrajzi megjelölés. A KEP, KAP 2020 után is javasol a bizottság további egyszerűsítést. Itt az ideje annak, hogy e, egy nagyon jó borszektori szabályozást hozzunk létre, és számítunk az Európai Parlament támogatására. Itt köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Most folytatjuk. De Castro úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én szerettem volna megköszönni a bizottságnak, a DJ Agrinak a közelműködését, kifejezetten az igazgató úrnak is a hozzászólását. Én azt gondolom, hogy a korrigendummal kapcsolatban, amelyet az Európai Bizottság átadott, ebből világosan kiderül az általunk is felvetett problémára való megoldás, és ezért a lehető leggyorsabban szeretnénk a delegált jogi aktust elfogadni. Elnök, köszönöm szépen, De Castro úr. Dantan úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Paulóval beszéltem már erről a témáról, még mielőtt a lépéseinket megtettük, és szerettem volna meghallgatni az illetékes főigazgatóság véleményét is. És hát valóban itt most nagyon fontos az, hogy végre egy hiába való munkát meg tudtunk spórolni. Köszönöm. Elnök, tényleg, az igaz, hogy amikor az emberek megpróbálnak egymással szót érteni, akkor abból jó megoldások szoktak előjönni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, én is szeretnék csatlakozni a köszönethez. Nagyon fontos a borgazdálkodók számára ez a delegált jogi aktus. Ahogy az előttem szóla is elmondta, az utolsó hetekben sikerült még egy-két gondot megoldani, viszont a vita a delegált jogi aktus körül már évek óta zajlik, és különösképpen, és ezt Orofana úr is elmondta, az új szabályozás az engedélyeztetési eljárást illetőleg nagyon fontos, mert láthattuk azt, hogy volt fennakadás itt az engedélyezés kapcsán Brüsszelben is, és fontos az, hogyha a kis módosításokkal bizonyos hatáskörök visszakerülnek a tagállamokhoz, nem kell mindennek Brüsszelnek, Brüsszelben történnie. Nagyon fontos az, hogy ez a jogi aktus minél hamarabb életbe léphessen. Köszönöm szépen, Dorfman úr. hogyha esetleg a bizottság most hozzá szeretne szólni, nem, akkor azt hiszem, hogy tökéletes volt a megállapodás, így kell haladnunk. Folytassuk. Az ötös napi rendi pontot ezzel kipipáltuk. Következik a hatos napi rendi pont. Várjuk meg, hogy Vasikolszki úr is megérkezzen aki az Európai Számvevőszéktől érkezett köreinkbe. Amíg leül, már éppen érkezik egyébként, addig elmondom, hogy a 31 per 2 per 18-as témáról fog beszélni, állatjólét az Európai Unióban, célok és az implementáció közötti különbségek. Quiero dar en la bienvenida en nombre de és szeretné meg üdvözölni önt az egész szakbizottság nevében, ön egy régi kollégánk itt, az Európai Számvevőszék tagjaként látogat most ide, egyébként volt elő, alelnöke is a mi parlamenti szakbizottságunknak. Egy különleges jelentésről lesz most szó, amely nagyon érdekes a mi szakbizottságunk munkájának szempontjából, hiszen itt az állat jólét témájáról van szó. Ezt jelenleg egyébként egy implementációs jelentés is vizsgálja, amelyet a mi szakbizottságunk készítette, az Envivel és a közlekedési szakbizottsággal közösen. Az egy per 2005-ös rendelet értelmében, amely az állatjólétről szól az Európai Unión kívül és belüli szállítás során. Dorfman úr egyébként a jelentéstevőnk, ez egy különleges jelentés, amelyet azért készítettünk el, mert szélesebb kitekintést szeretnénk nyújtani. Nem csak az állatok szállításáról van szó, hanem arról is, hogy az Európai Uniós standardok hogyan valósulnak meg, hiszen az Unióban a legmagasabbak az állatjóléti standardok, ezek hozzá is járulnak egyébként a célok megvalósulásához, és olyan projekteket, illetve tevékenységeket finanszíroz az Európai Unió a vidéki területeken, amelyek a vidékfejlesztésen keresztül az állatjólétet szolgálják. Ugyanakkor az implementáció területén azért vannak problémák, ez az a kérdéskör, amelyről most fogunk beszélni, és amelynek a meghallgatásán itt lesz most a számvevőszék is. Megpróbáljuk tehát az általános implementációs kérdéseket vizsgálni a legutolsó állatjóléti EU-s stratégia kapcsán, amely 2012-ben készült. A legfontosabb cél a, standard, a minimális standardok megvalósítása, illetve a szinergiák kialakítása a közös agrárpolitikával. Meg is adom a szót Vasicsorszki úrnak, nem tudom, hogy jól mondom-e a nevét ne haragudjon a kiejtésemért. Kérem, hogy ismertesse a jelentésében foglaltakat, illetve az eredményeket, és minden bizonyal érdekes vitát fogunk folytatni erről a kérdésről, amely egyébként nagyon fontos számunkra, és ezért meg is adom a szót Vasikolszki úrnak 15 percen keresztül. Thank you, Madam President, uh, honorable members of the European Parliament. Uh... Köszönöm uh, szépen. Tisztelt elnökasszony, tisztelt képviselők, uh, megtiszteltet és számomra az, hogy bemutatom önöknek a számvőszéki jelentésünket az állatok jólétéről. Ez az első alkalom, hogy az audit csak is az állatok jólétére koncentrált. Mahatma Gandhi azt mondta egyszer, hogy egy nemzet nagyságát és erkölcsi előrelépését az mutatja, hogy hogyan bánik állataival. Az európai állampolgárok ennek tudatában vannak, és nagyon is érdekli őket az állatok jóléte. Az állati jólét koncepciója az Európai Unió működéséről szóló szerződés 13. cikkében is benne van, és ezzel elismerjük azt, hogy az állatok érző lények. Az Európai Unióban található a legmagasabb állatvédelmi standard, ahogy ezt elmondta az elnök asszony is, ebbe beletartozik a tartás, a szállítás, illetve az a tenyészállatok levágásával kapcsolatos szabályozás is. Ez az audit, amit elvégeztünk, ez csak a tenyészállatokra vonatkozik, vonatkozott, mert erre van a legtöbb EU szabályozás. Megvizsgáltuk azt, hogy hogyan bánnak a tenyészállatokkal, ugyanis a jó állattartás nem mindig jár kéz a kézben a gazdasági érdekekkel. Az auricsora megnéztük az állatok élettartamát a gazdálkodásokban, illetve azt is, hogy hogyan szállítják, illetve ölik le őket. Két célkötőzésre koncentráltunk. Az egyik az volt, hogy hogyan élik el a állatjóléti standardokat, és milyen szinergiák vannak a kappal. Megvizsgáltuk azt, hogy milyen az állatok jóléte a tenyészállatok jóléte öt tagállamban, Németországban, Franciaországban, Olaszországban, Lengyelországban és Romániában. Azt láttuk, hogy a bizottság és a tagállamok sikeresen bírkoztak meg bizonyos fajta állatjóléti kérdésekkel, azáltal, hogy iránymutatást, illetve végrehajtási fellépést alkalmaztak. Például a kocák csoportos tartása, illetve a ketrecben való tartás tilalma az egyik siker. A legtöbb tagállam követte a bizottsági ajánlásokat, viszont gyakran ez sok időbe tellett. Volt olyan, hogy még mindig voltak gyenge pontok az alkalmazásban, még akkor is, amikor már 18 éve az adott jogszabály életben volt. Voltak gondok is sajnálatos módon, nem volt megfelelő a megfelelés a hosszú távú szállítási szabályoknak, illetve a betegállatok szállításával kapcsolatban is voltak gondok, illetve nem megfelelő módszereket alkalmaztak a leölésnél. A, ezen kívül nem láttunk azt láttuk, hogy az, a leülés kapcsán főként a kábításnál vannak gondok. Németországban specifikus eljárást alkalmaztak arra, hogyha a, hogy a delegáció, amit kértek, az megfelelő volt ez, míg Lengyelországban semmilyen ilyenfajta eljárás nem volt. A legmagasabb standardok sem tudják megváltoztatni a helyzetet akkor, hogyha nem megfelelő az ellenőrzés. Láttunk jó gyakorlatot, például a hivatalos ellenőrzések konzisztencia tekintetében, vagy az érdekellentétek megelőzése tekintetében, de voltak azonban gyenge pontok a tagállami ellenőrzési rendszerekben, például a vizsgálatok célja szempontjából, például a lengyel útellenőrzés nem rendelkezett hozzáféréssel a Traceshez. Ezen kívül bizonyos gazdálkodásokat kizártak a hivatalos ellenőrzésből, bár nagymértékben állattenyésztéssel foglalkoztak. Ilyet láttunk Olaszországban vagy Romániában. Ezen kívül gondolkodtak a kapcsolatban is, hogy milyen mértékben használták fel a panaszokat arra, hogy, hogy vizsgálatokat hajtsanak végre. Két országban volt csak eljárás arra vonatkozólag, hogy hogyan kell bánni a panaszokkal. Az Európai Bizottság 2012-es 15-ös állatjóléti stratégiája felismerte azt, hogy van szinergia az állati jólét, illetve a kap eszközei között, például a keresztmegfelelés vagy a vidékfejlesztés által. A vidékfejlesztés politikák által lehet ösztönözni a gazdálkodókat arra, hogy magasabb standardokat érjenek el még a megfelelési mechanizmussal a gazdaság akkor kapnak kifizetést, hogyha minimális állatjóléti szintnek felelnek meg. A tagállamok már megfelelő módon végrehajtják a keresztmegfelelési ellenőrzéseket az állatjóléttel kapcsolatban, de itt még lehetne javítani a hivatalos vizsgálatok koordinációján. Voltak olyan esetek is, ahol az alkalmazott pénzbüntetések nem voltak összhangban a szabálytalanságok komolyságával. Azt is láttuk, hogy az állatjóléti vidékfejlesztési intézkedések tartalmaznak jó megoldásokat, amelyek előnyösek az állatok számára, és ezek túlmutatnak a minimális követelményeken. Például nagyobb területi előírások vannak, viszont ezeket az intézkedéseket nem mindig alkalmazták. A meglátogatott országok közül Lengyelország és Franciaország nem alkalmazta ezeket. Franciaországban ez a megközelítés ellentétes volt a nemzeti állat jóléti stratégiával, amely tartalmazott egy olyan célt, hogy vidékfejlesztési alapokkal kell segíteni a gazdálkodókat az állati jólét erősítésére. Mindezek figyelembe vételével számos ajánlást tettünk az Európai Bizottságnak, például értékelni kell az állatjóléti stratégiát, ezen kívül egy végrehajtási stratégiát kell kidolgozni, és csökkenteni kell azt az időszakot, melynek során a tagállamok végrehajtják a bizottság javaslatait, annak érdekében, hogy a régóta fennálló problémákat meg lehessen szüntetni kell. Javítani kell a koordinációt a hivatalos vizsgálat és a keresztmegfelelés között, és végezetül pedig jobban ki kell használni a vidékfejlesztési támogatásokat, hogy el lehessen érni az állatjóléti célkötőzéseket és ezzel is ösztönzést kell adni a gazdálkodóknak arra, hogy számos állatjóléti intézkedést alkalmazzanak. A végezetül pedig, hölgyeim és uraim, szeretném hangsúlyozni azt, hogy a legfontosabb kérdés, amely önök számára is fontos, jelenleg még csak a kap jövőjét, illetőleg a vita elején járunk, de nagyon fontos az, hogy a világfejlesztésben a 14-es intézkedés szerintünk ez egy nagyon fontos eszköz, konkrét eszköz, és ez igazi javulást érhet el az állatjólét területén. például a, a területén a szalma alkalmazása, vagy nagyobb területet kell biztosítani az állatok számára, vagy nyáron kint kell legeltetni a marhákat. Ezek nagyon érdekes intézkedéseket, és ez főként a kis és közép szintű gazdálkodások számára érdekes, ez nem pedig a nagy gazdálkodások számára. De ezeket az intézkedéseket másfél millió eurót alkalmaztak erre a vidékfejlesztésben, és főként Románia alkalmazta ezt. 18 tagállam volt, amely alkalmazta ezt a megoldást, 10 tagállam nem alkalmazta ezt a megoldást. Ez sokkal alacsonyabb szint, mint az előző pénzügyi keretben 2007 és 2013 között, akkoriban 15 tagállam alkalmazta, de ezek nagyon konkrét intézkedések, nagyon konkrét eszköz ez, amelyel valóban javítani lehet az állat jólétet. A második gond az maga az ellenőrzési rendszer, amelyet tényleg javítani kell, például a koordinációt a hivatalos állat egészségügyi ellenőrzések, illetve a keresztnefelelési ellenőrzések között, és a harmadik nagy probléma, ez pedig a, a kábítás nélküli mészárlás. Emlékszem, amikor még itt alelnök voltam ebben a szakbizottságban, és én voltam a jelentéstevő a mészállással kapcsolatos rendelet tekintetében. Beszéltünk arról, hogy csak kivétel lehet a kábítás nélküli mészállás, csak akkor, amikor arra vallási okokból van szükség. Most pedig azt láthatjuk, hogy a különböző tagállamokban különböző eljárások vannak, Németországban nagyon szigorúak, de Lengyelországban pedig teljes mértékben engedélyezők. Lengyel, Lengyelország egy speciális eset, két éve még teljes tilalom volt a nem kábítással történő mészállás esetében, 2013 2014 2004-ben volt ez a tilalom. Az Alkotmánybíróság aztán arról döntött, hogy ez ellentétes az alkotmányjal, a vallás szabadsággal, most pedig teljes engedélyezést alkalmaznak. ugyanaz a rendelet, de különböző a gyakorlat erre vonatkozólag a tagállamokban, és ezt meg kell választatni. Köszönöm szépen, elnök asszony! Ennyit szeretnék elmondani az elején, de szívesen megválaszolom a kérdéseiket. Köszönjük szépen! Most pedig folytatjuk a jelentéstevővel, Dorfman úrral. John Dorman. Entre que el mim, tenéis el mismo apellido y mi pronunciación... Ne haragudjon ahhoz, hogy kicsit rosszul ejtem ki az ön nevét. Dorman úr, öné a szó. Eh, tak. Øhm, er det her til præsentation af dyretransportrapporten nu? Köszönöm. Itt akkor most az élőállatszállításról szóló jelentést kell bevezetnem? Ne haragudjon, összekevertem a dolgokat. Most a számvevőszéki jelentés kapcsán szeretném az ön felszólalását meghallgatni. Köszönöm szépen. Szeretném elmondani, hogy nagyon örülök annak, hogy ugyanazon a szinten haladunk, ugyanazon a területen próbálunk előrelépni az állatjólét területén. Mindenképpen sajnálatos az, hogy nagyon sok állam különböző módon próbál lépni ezen a területen. Mint már a jelentésben is elmondtam, meg kell néznünk majd a későbbiekben azt is, hogy a jövőben milyen irányt kell venni a dolgoknak. Ezért örülök annak, hogy azt hallhatjuk, hogy valóban van lehetőség arra, hogy tegyünk valamit, van lehetőség arra, hogy felhasználjuk a zárkazatban rendelkezésre álló összegek egy részét arra, hogy a jövőben az állatjóléttel foglalkozzunk. Várom a nagyon hatékony vitát azzal kapcsolatban, hogy konkrétan mit is tehetünk a mezőgazdasági támogatásokkal, hogy mit tehetünk az állatjólétét. Ez egy nagyon fontos kérdés. Nagy örömmel hallom, hogy a számvevőszék foglalkozik azzal, hogy hogyan lehet az állatjóléten javítani a jövőben. Köszönöm szépen! Most folytatjuk. A jelentéssel kapcsolatban megadom a szót Nice úrnak. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik heb, eh, ik heb... Köszönöm szépen. Meghallgattam önt, Hollandiából elkezdtem, és hogyha jól értettem, nem hallottam Hollandiáról. A kérdésem az az, hogy az érdekelne, hogy hollandiai helyzet az nagyon rózsás, vagy más oka van annak, hogy nem hallottam semmit sem Hollandiáról. Például a kábítással történő mészárlás, ez egy kötelezettség, eznek szinte automatikusan kellene történnie. Ami a vidékfejlesztést eh, illeti, a 14-es intézkedést illet, eh, említette meg, hogyan fog ez majd a gyakorlatban kinézni? Három óráig lehetett benyújtani a módosítókat. Nemzeti szinten különböző megoldások vannak itt. Mit gondol Mire gondol ön? Ön beszélt arról, hogy szalmán kell tartani a, a sertést, vannak ilyen gazdálkodások, de vannak olyanok is, ahol padlófűtés van, vannak modern megoldások, amelyek ugyanilyen jók a sertések számára, persze megvannak a standard előírások arra is, hogy mekkora terület kell az állatoknak, és ami a nyári legeltetést illeti, én Wageningben voltam a múlt héten, és ott elmagyarázták nekem az egyetemen, hogy eh, nem mindig negatív az istállóban tartás az állatok számára. Tudna erről valamit mondani? Ugyanis eh, a Wagening egyetem is ad ki ajánlásokat Európának. Egyetértek azzal, hogy kell egy egységes ellenőrzés de kérdés az is, hogy milyen költsége van ennek a gazdálkodókra, nézve, ha ez nem egységes, akkor bizonyára versenytorzítás lesz majd, és ezt nem akarjuk a kap tekintetében. Köszönöm szépen. Most pedig két percben fogjuk maximálni a felszólalásokat, és ezzel meg is adom a szót Hajzling úrnak. Ja, vielen Dank, Herr Wojcikowski, für den Bericht. Sie haben es ja alle... Köszönöm Wojciechowski előadó ezt a jelentést. Nagyon pozitívan fogalmazott. Első kérdés. Különböző előírások Európában. Mm, kevesen mm, élnek a mentességekkel, például a sertések kapcsán Németország, ami a kasztrációt illeti, különböző normákat alkalmazunk Európán belül ezzel a témával kapcsolatban. Hát az európai jogalkotás egy azonos piacon belül hogyan tudja ezt fenntartani, hogy az egyes tagállamok ezt különbözőképpen értékelik és alkalmazzák? Valójában mi ezt szabályoztuk, hogyan lehet ezt még mindig tolerálni? A további kérdésem az, hogy utalt arra, hogy bizonyos tagállamok nem élnek azzal a lehetőséggel, hogy a második pillérben finanszírozzák az állatjólétet. Ön szerint nem lehetne ezt kötelezővé tenni? Ezzel lehetne valóban javítani a, norma, a normákon. Úgy gondolom, hogy még lehet a normákon sokat javítani, hogyha konkrétan akarok fogalmazni, ezt sem lehet így hagyni. Hosszú távon nem lehet, hogy önkéntes alapon kelljen az állatjóléten javítani, így nem lehet valóban változtatni a helyzeten. Harmadik kérdés ami az ellenőrzéseket illeti, elmondta, hogy nagyon más ö, szinten van az ellenőrzés Európában. Ezt egységesíteni kellene. Tehát mondjuk Bajorországban 20 évente ellenőrzik a gazdálkodást, esetleg jó lenne közelebbről megnézni kockázat alapú módon a gazdálkodásokat. Ami a vallásos alapú állatlevágást illeti, erről már volt szó, Németországban három vágóhidat zártak be nemrég, véglegesen, azért, mert a rendes levágási folyamatokban egyáltalán nem nem kábították el az állatokat. Tehát a kérdésem az, hogy egy rendes eljárás során mi a helyzet például videó, videókat lehetne felvenni a vágóhídról, és így is lehetne ellenőrizni, hogy hogyan járnak el. Hogyan lehetne ezt az eljárások során javítani? Köszönöm szépen. Kérem, tartsák be a két percet. Neutsche asszony. Entschuldigung, ich würde gern zum nächsten Bericht was sagen. Ich hab... Én a következő jelentéssel kapcsolatban szeretnék inkább szólni. Müller, Müller. Eh, la Müller. Müller asszony. Ja, vielen herzlichen Dank dem Rechnungshof für Köszönöm szépen, köszönöm a számvőszéki jelentést és Kapcsolatot találtak a agrárpolitika, a közvetlen kivizetések és az állatjólét között. Három témát dolgozott ki. Az egyik az állatvédelmi gondok a gazdálkodásoknál. Úgy gondolják-e, hogy az oktatási rendszerek Európában a gazdálkodók esetében javulásra szorulnak-e. Például, hogyha megnézem az adatokat, akkor azt látom, hogy nagyon sok gazdálkodó egy olyan ö, gazdálkodásban dolgozik, amelyel kapcsolatban nem kapott képzést. Az állatok szállítása során a szállító cégekre nagyobb kötelezettség nehezethetne e Szerintem az eljárásokat be kell tartani, ezeket jobban kellene ellenőrizni, ezt is elmondta, túlságosan kevéssé ellenőrzik ezt. Ami pedig a leölést illeti, a levágást illeti, itt is mindig nagyon fontos az, hogy az emberek milyen módon tartják be az előírásokat, mennyire képesek elkábítani az állatokat. A tagállamoknak itt tehát feladata van. Az összegzésében azt mondta, hogy a tagállamokon belül is óriási különbségek vannak. Hogyan kívánják, vagy mit tudnak ajánlani annak érdekében, hogy itt egy egységes standard jöjjön létre, és ne legyenek további versenytorzulások a tagállamok között, akkor, hogyha egy adott tagállamon betartják a magas szintű védelmet. Köszönöm, házánk asszony következik. Köszönöm szépen, köszönöm a számbőszéknek is. Ez főként Wojciechowski úrnak ezt az előadását. Ez az első alkalom a történelemben, hogy az Európai Számvevőszék egy ilyenfajta vizsgálatot, egy ilyenfajta elemzést végzett az állatjólét tekintetében, és ez egy rendkívül fontos téma. A szabályokban nincsen hiba, de a gond a betartással van. Megdöbbentő volt olvasni azt, hogy olyan sok tagállam van, amelyek ezeket az erős, szigorú szabályokat egyszerűen nem tartják be. A jelentésben felismerik azt, hogy az európai szabályok a legszigorúbbak a világon, és ezeket sikeresnek is ítélik. Például sikereknek könyvelik azt el, hogy a kockákat csapatosan tartják, vagy hogy bizonyos fatakat nem lehet alkalmazni a tyúkok esetében. Az Európai Bizottság a mandátum elején nyilvánvalóvá tette azt, hogy nem hajlandó a következő években új szabályokat létrehozni ezen a területen. Wojciechowski úr, mit gondol? Európa megmarad-e éllovasnak ezen a területen, akkor, hogyha Brazíliában, Kínában új szabályok lesznek a, az állatjólét területén, lehet, hogy majd megelőznek bennünket. Az Európai Bizottság első reakciója ismeretes a jelentéssel kapcsolatban. Azt mondták, hogy felülvizsgálják majd az állatjóléti stratégiákat. Ugye az előző stratégiájuknak nem volt semmilyen fajta céljuk. A szemvőszékhez a következő a kérdésem. Van-e értelme a régi stratégiát értékelni, anélkül, hogy egy új stratégia jönne? Én konkrét megoldásokat szeretnék, hiszen óriá, nagy ambíciók vannak, viszont gond van a kivitelezéssel. Fontos lenne egy szabálysítési eljárás is, akkor, hogyha nem tartják be a szabályokat. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy itt előlépés legyen, és sajnálatosnak tartom eh, azt, hogy nem történt előlépés. Köszönöm szépen! Kuzmics úr következik. Ja również e, chciałem podziękować panu audytorowi za, za ten e, raport. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani a számvevőszéknek ezen jelentésért. Ha jól értem, az állatjólétet három úgymond régi tagállamban vizsgálták, és két úgymond új tagállamban. Természetesen vannak eltérések az új országokban, amelyek csak 14 éve alkalmazzák ezt a szakpolitikát, míg a régi tagállamok már sokkal régebb idő óta. A kérdésem az, hogy a számbevőszék szeretne -e esetleg valamilyen összehasonlítást is elvégezni az állatjólét tekintetében a három régi tagország és a két új tagállam között elmondhatjuk azt, hogy valahol jobb a helyzet, máshol kevésbé? Indokolt lenne egy ilyen összehasonlítás elkészítése? Szeretnék arra is utalni, hogy ezen célokra összesen 1,5 milliárd eurót költöttünk 7 éven keresztül. Ez igen csekély kiadás. Miért? Nem elég az érdeklődés az ilyen programok iránt a tagállamokban? nem akarják ezt bevenni a nemzeti szakpolitikai intézkedéseikbe? Vagy a bizottság túlságosan szigorú megközelítést alkalmaz a projektek ellenőrzésében? Köszönöm. Bárki szeretne esetleg a bizottság részéről hozzáfűzni valamit, ha nem, akkor a vita lezárásaként szeretném visszaadni a szót Vasikovszki úrnak, hogy lezárjuk ezt a napi rendi pontot. Thank you very much. That's, uh... Köszönöm szépen. Lengyelül fogok válaszolni. Nos, Hollandiával kapcsolatban hangzott el egy kérdés. Öt országot választottunk ki, Németország, Franciaország, Olaszország, Románia és Lengyelország voltak ezek. Náluk a legnagyobb az állattenyésztés az EU-n belül. Ez volt az egyik oka annak, hogy őket választottuk ki. Hollandia, Hollandiát közvetlenül nem ellenőriztük, de a bizottságot és a bizottság tevékenységeit minden tagállami felépésével kapcsolatban szintén auditáltuk. Ami a vallásos alapú lemészállást illeti, ilyen nincsen a mi kategóriánkban, hanem a kábítás nélküli lemész, levágás az, amiről itt szó van. És a gond az, hogy ez egy tömegesen elterjedt eljárás. Nincsen igazi definíciónk ez lenne az egyik kérésünk. Talán nem eléggé explicit, de ez egy fontos javaslatunk a tagállamok felé, hogy gondolják ezt végig. Vagy a tagállamok, vagy az EU-s jogalkotók gondolják ezt végig. Hiszen nem eléggé egyértelmű, hogy milyen vallásos kritériumok alapján beszélhetünk egy külön kategóriáról. Ezen vallásos kritériumok csak egy helyi közösségre vonatkoznak, és hogyha igen, akkor mit tegyünk az exportokkal? Avagy az ilyen jellegű állatlevágás olyan kritériumokat is magában foglal, amely már az export közösségekre is vonatkozik. És adott esetben akkor a kábítás nélküli levágás kritériumoknak ők sem felelnek majd meg. Ezt ki kell mondani, mert különböző gyakorlatok vannak a különböző helyeken. az állatjólétől eléggé különböző az, hogy ezen kívül ez a tisztességes verseny előírásainak sem felelne meg, hogyha különböző ilyen levágási módszereket engedélyeznénk. Úgyhogy mindenképpen ezt végig kell gondolni, elemezni kell, és talán jogalkotási területen is foglalkozni kell ezzel a kérdéssel. Hajzling úr hasonló dolgokat mondott, azt hiszem, hogy a kérdését így megválaszoltam. Igen, nagyon fontos komolyan megvitatni ezt a kérdést, hogy az EU mennyiben engedélyezi az ilyen jellegű állatlevágást, vagy mennyiben érdemes ezt engedélyeznie. Németországban, Észak-Rajna-Vesztfáliában voltunk, de Németország többi részén is vizsgáltuk a jogalkotást, rendkívül szigorú törvények vonatkoznak. Nagyon ritka, hogy kábítás nélkül vágjanak le állatokat Németországban. Lengyelországban viszont nincsenek ilyen adataink, mert nem tudják Lengyelországban, hogy hány vágóhídon alkalmaznak ilyen jellegű módszereket. Nem tudják, hogy hány állatot vágnak le kábítás nélkül, és nincsen bizonyíték arra vonatkozóan sem, hogy az ilyen jellegű módszer egy adott vallásos közösség igényeinek felel meg, avagy inkább egy tágabb közösség igényeit próbálja lefedni. Tehát, mint már mondtam, az EU-n belül is nagyon különböző gyakorlatok vannak az egyes tagállamokban, és ezt mindenképpen részletesebben meg kell vizsgálni. Mi magát a témát tudjuk felvetni, a jogalkotónak kell módosítani a joghelyzeten. Házekamp asszonynak szeretnék köszönetet mondani az elhangzott véleményéért, és hogy pozitívan reagált a jelentésünkre. Azt gondolom, hogy minden képviselőtől szeretnék képviselőnek szeretnék köszönetet mondani a pozitív visszajelzésekért. Házekamp képviselő az állatjóléti jogalkotás betartatására vonatkozott, és azt mondta, hogy nem új joganyagot kellene létrehozni, hanem a már meglévő rendszert kellene hatékonyabban alkalmazni így a már nagyon magas szinten előírt normákat a gyakorlatban is be kellene tartatni. Európa még mindig úttörő szerepet vállal az állatjólét területén? Úgy gondolom, hogy igen. Lehet, hogy más országok már próbálnak felzárkózni, de hát annál jobb. Mindenképpen jó dolog az, hogyha a világ többi része is odafigyel, és egyre inkább odafigyel az állatjóléti kérdésekre. Ezt tudván, hogyha csak papírra vetettük a lehető legjobb előírásokat, akkor az önmagában még semmit sem ér, hogyha nem tartják be őket. Kuzsmi képviselő az új tagállamokról beszélt, és tett fel egy kérdést. Nos, mi öt tagállamot ellenőriztünk, nem lehet itt besorolni őket, voltak jó és kevésbé jó gyakorlatok minden egyes tagállamban, és nem hiszem, hogy itt megkülönböztetést kellene tenni a régi és az új tagállamok között. Nagyon sok bevált gyakorlatról számolhatunk be Olaszországból. Szardiniában jártunk, és a 14-es intézkedést ott nagyon jól alkalmazzák, és összeférhetetlenséget is próbáltunk ellenőrizni. Az állat orvosi ellenőrzések nem voltak a termeléstől függetlenek. Nos, mi azt láttuk, hogy nincsen összeférhetetlenség ezen a területen. Ugyanakkor Olaszországban problémát jelent az, hogy az EU irányelv alkalmazása a broilerekkel kapcsolatban összesen 30 évet vett, 13 évet vett igénybe. A bizottság próbált nyomást gyakorolni, de nagyon sok időt vett ez igénybe. Tehát eltérések vannak az egyes tagállamok között. Ezért nem hoztunk létre besorolást, és nem hiszem, hogy a, egy ilyen kérdésben erre szükség lenne, hiszen minden egyes tagállamban voltak erősségek és gyenge pontok. Végül, ami a 14-es intézkedést illeti, erre vonatkozott egy kérdés, hát itt valójában a tagállamoknak kell dönteniük arról, hogy élnek-e ezzel az intézkedéssel, vagy sem. Azok, akik élnek vele, velük kapcsolatban az volt az érzésünk, hogy voltak problémák, például a kettős finanszírozás kockázata. A 14-es intézkedés olyan tevékenységeket finanszíroz, amelyre már az élelmiszer minőségi alapokból is kaptak a gazdák támogatást. De azt gondoljuk, hogy így lehet a legjobban javítani az állatjóléten. De úgy tűnik, hogy a gazdáknak ahhoz, hogy az állatjóléten javítsanak, ahhoz ösztönzésre van szükségük, nem pedig szankciókra. Természetesen meg kell büntetni azokat, akik nem tartják be az előírásokat, ugyanakkor az ösztönzés jobb eredményeket hoz az előírások javításával és az általános helyzet javításával kapcsolatban. Itt arról van szó, hogy az állat jól létet kapcsoljuk ha mondjuk úgy, a gazda jólétéhez. Tehát így mindenki számára ez egy előnyös helyzet, mind az tenyészállatok, mind a gazda számára előnyösebb helyzet alakul ki. Például nem láttuk azt, hogy a lengyel farmerek, a lengyel gazdák kevésbé versenyképesek lennének. Nem. Az ilyen jellegű támogatással pont, hogy javítottak a versenyképességeiken. Talán a bizottságnak fel kéne tenni a kérdéseket a tagállamoknak, vagy meg kellene kérni a tagállamokat, hogy gyakrabban használják ezt, az, ezt a lehetőséget. De mindig a tagállamok döntenek arról, hogy élnek -e ezzel, vagy sem. Nos, volt még egy rendkívül érdekes kérdés az állatok szállításával kapcsolatban hogy szigorú előírásokat kell bevezetni. Nos, hát mindenképpen igen, hiszen fontos, hogy a szállításra vonatkozó előírásokat betartsák. De azt gondolom, hogy van egy másik probléma is az állatszállítással kapcsolatban. Miért is kell ilyen hosszú távolságokra szállítani az állatokat? Ha megnézzük Dormen úr jelentését, a 15-ös pont szintén foglalkozik ezzel a kérdéssel. Meg kell vizsgálnunk, hogy mi az oka annak, hogy egyáltalán miért van szükség ilyen hosszú távú szállításokra, és kifizeti ezt meg. Ilyen óriási távolságokra szállítani élő állatot, ezzel kapcsolatban én meghallgattam egy meghallgatást, ahol Dorman úr tartott egy előadást, ő maga szervezte ezt a meghallgatást, és ott láthattuk, hogy milyen drámai következtetéseket vont le egy élő marha szállításról szóló jelentés, amelyben Írországból közel-keletre hajón szállítottak élő marhát. Hát hogy lehet ez gazdaságilag kifizetődő? Ki fizeti ezt meg? Levegőszennyezés, a szállítás, a fuvarozás a levegő szennyezésének, a légszennyezésének az egyik fő forrása. Talán ezt kellene végig gondolni, és olyan megoldásokat találni, amelyel az élőállat hosszú távú szállítása ne legyen életképes. Olyan pénzügyi megoldásokat kell kitalálni, amelyel az élőállat szállítása ne legyen kedvező. Szinte lehetetlenség az ilyen szállítással kapcsolatban garantálni a több ezer kilométeren a körülményeket, a szállítási körülményeket, ezért azt gondolom, hogy gazdasági eszközöket kell alkalmazni arra, hogy csökkentsük, vagy felszámoljuk az ilyen hosszú távú élőállatszállítást. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, hogy bemutathattuk a témával kapcsolatos jelentésünket. Muchas gracias. Köszönjük szépen, és köszönöm mindenkinek a nevében. Nagyon érdekes volt ez a jelentés, és ahogy elmondtam már, van három olyan témánk is, amely ehhez kapcsolódik. Először a szemvevőszék jelentését hallgattuk meg az állatjóléti témában, most következik egy tanulmány bemutatása, amely a 2005 per 1-es rendeletre vonatkozik, ez kifejezetten az állatok szállításának témáját érinti. Ez a hetes napi rendi pont, és a nyolcas napi rendi pont viszont egy értékelésről szól, amely Dorman úr jelentését képezi. Akkor most következzen a hetes napi rendi pont, vagyis a tanulmány bemutatása, amelyet a szemvevőszék jelenlétében fogunk megvitatni. En este punto séptimo, como saben, la... És önök is tudják pontosan azt, hogy egy implementációs jelentést kértek tőlünk a 1 per 2005-ös rendelet implementációjával kapcsolatban. Ez az állatok szállítására vonatkozó téma, és most meg fogjuk hallgatni a két jelentésnek a bemutatását, amely mindkettő az uniós implementáció értékeléséről szól. Ezen fontos témában. A, az anyag, ahogyan elmondtam, mindenképpen kapcsolódik John Dorman jelentéséhez, aki majd a következő, tehát a nyolcas napirendi pontban fogja kifejteni a saját jelentését. És itt szeretnénk egy európai parlamenti kutatás eredményeiről is beszámolni, amely az 1 per 2005-ös rendelet implementációjához kapcsolódik, a 2009 és 2016 közötti időszakra vonatkozólag két társjelentéstevője van, Bartusen úr az egyik, és Vandenberg úr a másik. Ez a Wangeninge Economic Research nevű intézménytől érkezett a két úr, és a technikai normákra fog kiterjedni, amelyek az említett rendelet egyes mellékletében találhatóak állatjóléti témában. Ez a második jelentés pedig Van Esposen úr és Overber úr tollából származott. Egy másik holland kutatóintézettől érkeztek ezek az urak is. Akkor bártusen urat szeretném először köszönteni, aki az első tanulmányt fogja bemutatni, és aki majd mind a kettő jelentést ismertetni fogja 15 percben. Ezután pedig következnek a kérdések és a válaszok, mint ahogy az egyébként mindig lenni szokott, de még az előtt szeretném megadni a szót Alina Dinunak, aki a parlament kutatószolgálatától érkezett, és aki egy rövid értékelést fog ismertetni. Önné a szó legelőször. Köszönöm szépen, nagyon örülünk annak, hogy itt lehetünk, és az implementációs értékelésünket bemutathatjuk, a különböző értékelési egységektől, illetve osztályokról érkeztünk. 61 ex post értékelést végeztünk, de ez az első olyan, amelyet az Agri szakbizottság számára ö, végeztünk. Én remélem, hogy ez egy csodálatos barátság kezdete lesz. I would like to point out only few elements. Néhány gondolatot emelnék ki. Először is az implementációs értékelésünk nem tudott kiterjedni a teljes rendeletre. Ez egyébként szerepel is a bevezetésben, hogy miért nem. De ettől függetlenül A meglévő elemek alapján kimondhatjuk, hogy mind a ö, problémás területeken, mind a sikeres területeken értékelést végeztünk, és az érintett felek részéről is értékeltük az elégedetlenséget. A mi ö, tanulmányunk gyakorlatilag azt jelenti, tehát egy olyan alapon készült el, hogy új a tanulmányhoz kifejezetten begyűjtött adatokat nem vettünk figyelembe. Baltuszen úr is eljött, aki majd kicsit részletesebben fogja ismertetni mind a két jelentést. Köszönöm. Muchas gracias, señora Dino por sus aclaraciones. Y... Köszönjük szépen. Baltuszen úr következik. 15 percben. Thank you, Chairman, for giving me the floor. I will, uh... Köszönöm szépen. Megpróbálom betartani a 15 perces időt. Évente több millió állatot szállítanak hosszú távon, hosszú szakaszokon az Európai Unióban, ez rendkívül stresszes az állatok számára. Az EC 1 per 2005-ös rendelet már 2005 óta létezik. Ahogy korábban is mondtam, ez nem egy teljes tanulmány, specifikus kérdésekre koncentráltunk négyre, és ezekről majd a későbbiekben fogok beszélni. Azt is elmondtuk már korábban, hogy ez a tanulmány az irodalomra épített, az elérhető tudományos irodalomra, az elérhető adatokra, az FAO-tól, a tagállamoktól, illetve a Traces-ből. Ezen kívül interjúkat is végeztünk, hogy lássuk azt, hogy az elemzésünk valóban helyes volt-e. 2009-2015 közötti időszakra koncentráltunk, mert a formális elemzés az a végrehajtás első két évére fókuszált, és akkoriban nem volt túl sok idő elér, túl sok adat elérhető. Ezen kívül a hatály is limitált volt, tehát csak a tenyészállatokkal foglalkoztunk, Az értékelés során megvizsgáltuk a tagállami végrehajtást általánosságban, megvizsgáltuk azt, hogy a, a cégek hogyan adják vissza a tagállamoknak az úti naplókat, megvizsgáltuk azt, hogy a rendet hagyják végre. Ha megnézzük az általános végrehajtást, akkor öt kritériumnak kell megfelelni, az egyik a relevancia, Releváns-e ez a rendelet? Igen, releváns. Egyre nagyobb arányú az élő állatok nemzetközi szállítása. Mi a helyzet a hatékonysággal? Ezt nehéz elemezni, hiszen nincsenek megbízható indikátoraink az állatjólétre vonatkozólag, tehát nem mondhatjuk azt, hogy milyen hely, elmondhatjuk a helyzetet az, a feltételekkel kapcsolatban, de magáról az állatjólőtről keveset tudunk mondani. A hatásosságot nem öm, vizsgáltuk, hiszen nem tudtuk mihez hasonlítani ezt, nem volt alternatíva. Megvizsgáltuk a koherenciát. A legnagyobb gond itt a pihenőidőkkel volt a sofőrök esetében. a bíróságnak is van most már egy olyan döntése, hogy akkor kell a sofőrnek a pihenőt betartania, amikor arra szüksége van, még akkor, hogyha így hosszabb lesz az út az állatok számára. Az EU hozzáadott értéke, ez többé-kevésbé implicit. Ha megnézzük a második kérdést, az útinaplók eljutatása a cégektől a tagállamokhoz. Azt láthatjuk, hogy itt volt javulás a gyakorlatban az EU-ban, viszont nagy a különbség a tagállamok között. az FBO jelentések kapcsán. Azt is függ mindez, hogy hány ilyen naplót vizsgáltak meg, hogy milyen fajta fellépést adtak, hogyha szabálysértés volt tapasztalható, és hogy milyen fajta büntetést szabtak ki. Ezek nagyon különbözőek voltak tagállamonként. Mik voltak a fő forrásaink a végrehajtás tekintetében? A tagállamok, illetve az állategészségügyi hivatal jelentései, az FVO jelentései, itt is különbségek voltak a tagállamok között. Nagy különbségek voltak a büntetések, illetve a megfelelés tekintetében. Azt is láthattuk, hogy az illetékes hatóságok a tagállamban most már tapasztalatot cserélnek, illetve kicserélik a legjobb gyakorlatot. Az irodalmat is megvizsgáltuk, és azt vizsgáltuk, hogy milyen fajta ajánlások tapasztalhatóak az EFSA részéről. Nem tudjuk, hogyha ezeket az ajánlásokat végrehajtanák, akkor milyen lenne az állatjólét növekedése. Az egyik gond az az, hogy nem tudjuk mérni magát az állatjólétet, hiszen nincsenek erre vonatkozó indikátorok. Ha megnézzük azt, hogy mi a helyzet negyedik kérdéssel, a szállítás képességgel, vagy hogy mennyire feleltek meg az átok annak, hogy szállíthassák őket. Ez azt jelenti, hogy egészségesek voltak-e az állatok akkor, amikor őket rárakták a, a teherautóra, és hogy megfelelő módon megvalósult-e az jól a szállítás során. Minden állatot ellenőrizni kell, mielőtt még felrakodják őket, hogy alkalmasak-e szállításra. Ezt különböző szereplőnek kell ezt végrehajtaniuk azoknak, akik felelnek a szállításért. Ami a tagállami nem megfelelési jelentéseket illeti, 2004 és 2015 esetében ezek voltak az első évek, amikor a harmonizált regisztrációja megtörtént a nem megfelelésnek. Itt azt látjuk, hogy a legtöbb nem megfelelés az ahhoz kötődött, hogy az állatok nem voltak szállíthatóak, 2011 ben ez 28% volt, 2015-ben 43% volt már ez. Más területek, ahol magas volt a nem megfelelés, ez a szájtási gyakorlatok, a magasság volt, illetve a dokumentációval is voltak gondok. Ahogy mondtam, nagy különbözőség volt a tagállamok között, ez kötődik ahhoz, hogy milyen arányú volt a, a vizsgálatok száma, ez lehetett nullától évente millió, tehát nullától millióig tehetett évente. Volt olyan eset, hogy nulla vizsgálat volt egy évben és ezért nem volt szabálysértés sem, hiszen sem, sem jelentettek. Ha megnézzük magukat az incidenseket, 0-tól 7%-ig terjedtek ezek a vizsgálatok esetében, tehát ek- ekkora volt a nem megfelelés aránya. Ez alól csak Írország volt kivétel, ami, ahol 16,6% volt az arány, a nemefelelési arány. A leggyakrabban a szárnyasokat ellenőrizték, és a legtöbb szabálysértés a mészelszékre való érkezéskor volt tapasztalható. Ezen kívül a vizsgálati stratégiák is különbözőek tagállamonként, valahol sokkal kockázat alapúbbak, mint máshol. Volt olyan, ahol nulla körül volt ez az arány, máshol sokkal magasabb volt, és ez attól függött, hogy mennyi volt a vizsgálatok aránya. Hogyha megnézzük a fő eredményeit a bizottsági auditnak, akkor azt láthatjuk, hogy a legnagyobb arányban a szállítási alkalmassági szabályokat sértették meg, Az is persze kérdés, hogy hogyan lehet megállapítani azt, hogy egy állat vemhes-e. Vannak különbségek annak tekintetében és mit tekintünk szállításra alkalmasnak, például, hogy egy adott sérülésnek mennyire kell súlyosnak lennie, mielőtt még úgy gondoljuk, hogy egy állat nem szállítható. A gyakorlati és gazdasági megfontolások és gyakran ahhoz vezetnek, hogy adott állatot fitnek tekintenek szállításra, akkor is, amikor nem. A fő kérdés az az, hogy mit kell tenni akkor, hogyha az adott állat nem szállítható, a következő ajánlásokat fogalmaztuk meg. A tagállamoknak harmonizált adatokat kell szolgáltatniuk a szállítási vizsgálatról, illetve a szabálysértésekről. Ezen kívül plusz erőfeszítések kellenek ahhoz, hogy a nem megfelelés arányát csökkenthessék. Javítani kell a felrakodáskor arra vonatkozólag, hogy az állat fit-e, jobban rögzíteni kell azt a gazdálkodásokban, hogy mikor születtek az állatok. Ezen kívül minden tagállamban meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan lehet megkönnyíteni a gazdálkodásban való levágását azon állatoknak, amelyek nem szállíthatóak. És csökkenteni kell a gazdasági ösztönzőket is arra vonatkozólag, hogy nagyon fiatal állatokat szállítsanak. Uh, what we have seen is that the... Közben azt állapítottuk meg, hogy egyfajta gentleman's agreement létezik arról, hogy hogyan lehet javítani a körülményeken az állatok szállítása során a magánszféra és az illetékes hatóságok között. És úgy gondolom, hogy ezzel valóban lehet javítani a helyzeten. Ami az információk átadását illeti, jó opciók vannak arra, hogy hogyan lehet az állat jóléten javítani. Ez azt mutatja, hogy a bevált gyakorlatokat mindenki tudja alkalmazni. Például a szállítási iránymutatások, amelyeket az elmúlt években dolgoztak ki, az NGO-kkal és a szállító cégekkel közösen alakították ki ezeket. És az NGO-k segítettek a cégeknek abban, hogy megváltoztassák a magatartásukat úgy, hogy ennek révén sikerült javítani az állat jóléten. Elég komoly információcsere van a tagállamok között is, az illetékes hatóságok között is, így harmonizálják a tagállamok közötti végrehajtást. Köszönöm szépen a figyelmüket! Muchas gracias. Köszönöm szépen. Baltuszen úr, valóban a 15 percet betartotta, ezt nagyon szépen köszönöm. És most következik a jelentéstevő Dorman úr. Tak, tak øh, for det, og tak for, for de her øh, ord omkring... Øh, köszönöm szépen. Köszönöm, amit a helyzetről mondott, mind a problémák, mind az előrehaladás tekintetében. Továbbra is vannak még kihívások, nagyon komoly eltérések vannak a tagállamok között. Arra gondolok, azon gondolkozom, hogy milyen lehetőségek vannak arra, hogy harmonizáltabb legyen az, ahogyan az állatokkal bánunk, azért, hogy ne az legyen a helyzet, mint ma, amikor ösztönzők léteznek a leg, mondjuk úgy rosszabb a muzsikáló országok részére, hogy ők szállítsák az állatokat megfelelő körülmények között. Hogyha az EU-ból kiszállítunk élő állatot, akkor nagyon sokáig egyfajta senki földjén, no man's landben találhatóak a határokon. A kérdés az, hogy hogyan lehet kezelni azon adatokat, amelyeket az állatok szállításáról kapunk, mikortól állnak készen az emberek arra, hogy átvegyék az élő állatszállítmányt azt gondolom, hogy az eddig látott előrelépések nem mennek eléggé messzire. A kérdésem az, hogy meddig kell még várni arra, hogy az élő előtt szállítás elfogadható körülmények között folyjon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szeretnék egy kérdésre rátérni az előadásból, és még utána néhány további kérdést felvetni. Az ellenőrzésekről és az adatokról beszélt, hogy milyen adatokat sikerült begyűjteni Jól indulok ki abból, hogy ezen adatok mind Európai Uniós területről származnak? Jelenleg az EU koherensen az EU-n kívüli ellenőrzésekre koncentrál. Tehát itt, ami a jogalkotásokat illeti, mi a végcél bevaló szállításig vagyunk felelősek. Tehát, hogyha ez Oroszország, ez a végcél, vagy valahol máshol, mi vagyunk a felelősek azért, hogy az állatok szállítási körülményeit betartsuk, egészen a vég végső célpontig. A másik kérdésem, hogy itt európai területre vonatkoznak, vagy nem csak európai területekre is ezek az adatok a harmadik országokkal kapcsolatban. Második kérdésem konkrétan arról beszélt, hogy a 28 százalék a megnefelelésből arra vonatkozik, hogy nem szállíthatóak az állatok. Tehát ez a 28% százalék mire vonatkozik? Azt mondta, hogy többségben például a gépjárműnek a belmagassága nem megfelelő. Ez azt jelenti, hogy az egyének döntenek rosszul. Tehát olyan állatokat felvesznek a gépjárműre, amelyek nem szállíthatóak, de azt gondolom, hogy vannak strukturálisan is téves lépések. Hogy lehet egy teherautót egy gazdához eljutatni, és utána az állatokat erre a gépjárműre felvinni? Előre kellene tudnia a gépjárműnek, hogy milyen állatokat kell majd szállítania marhát, vagy mondjuk birkát. Tehát így lehet akkor a megfelelő gépjárművet kiválasztani, és hogyha nem megfelelő a belmagasság, az egy strukturális probléma. Ott nem egyéni esetekről beszélünk. És az utolsó kérdésre meg visszatérnék. Az NGO-k javítottak a helyzeten. Hát ez szegénységi bizonyítvány az EU számára, hogyha az NGO-kra vagyunk utalva. Szegénységi bizonyítvány, hogy az nagyon jó, hogy az NGO-k ezt megteszik, de hogyha az EU megvárja, hogy az NGO-k valamit mondjanak, hogy hogyan lehet ezen javítani. Hát nekünk kell olyan jogalkotást létrehozni, amelyel javítunk a helyzeten. Az NGO-k ebben segíthetnek, de semmiképpen nem hagyatkozhatunk erre. Ők kiváló munkát végeznek, de ezt mégiscsak én ezt nagyon komoly problémának tartom. És még egy személyes felvetésem is lenne. Korábban a másik jelentése kapcsolatban beszéltünk arról, hogy a vidéket hogyan lehet fejleszteni. Miért nem ott a vidéken vágjuk le ezen állatokat, a kis vágóhidakon, mint az korábban volt. Miért koncentráljuk a vágóhidakat is? És ezáltal a vidéki helyekről, ahol munkahelyre van szükség, elvonjuk ezen lehetőségeket. Sokan nem is tudják már, hogy ez hogyan működik, vagy sosem láttak még ilyet. Az EU miért mindig a koncentrációt támogatja, a helyet, hogy azzal foglalkozna, hogy ott vidéken, a falvakban ezt a tevékenységet megtartsa maximum 4 órára vagy 8 órára kellene korlátozni a szállítást, azért, hogy másnap akkor valóban ott a vidéken a vágóhidek akkor ezt fel tudják vállalni. Ezért ez lenne a végső kérdésem önhöz. Ez egy nagyon komoly kérdés. Nagyon kérdés, hogy egyáltalán van-e arra szükség, és van-e értelme annak, amit mi csinálunk. Köszönöm szépen, Mária. Kreiser asszony következik. Kettő percben kérem szépen, mert nagyon nehéz ezt az időkorlátokat betartatni. Ne haragudjál, ne haragudjál, hogyha rosszul mondom a nevedet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Engem csak az érdekelt, hogy sohoz jutottam. Egy rövid kérdésem lenne, de nagyon fontos kérdésem lenne, és köszönöm szépen az előadónak a jó előadást. A legfontosabb a szabályok betartása és betartatása Európában, és hogyha Európában megvan ehhez az alap, akkor a szabályosítás esetében büntetés ki kell szabni. Ami a teherautókat illeti, itt szó van arról, mennyire kényelmesek úgymond ezek a teherfa, teherautók. Lehet, hogy másfél óra sem kibírható ezekben az autókban. Említették az imént a légszennyezést, és például lehetne az állatoknál is megemlíteni e, ezt. E, oktatás, illetve a gazdálkodáson történő levágás. Én szívesen hallom ezt. Minden olyan sertés, aminek egy kis baja van, azt már azonnal le kell vágni. Kíváncsi lennék, hogy erről mit tud mondani. Eh, a continuación, señora. Köszönöm. Hajszika asszony következik. Ja, ik, ik vind het jammer. Köszönöm szépen, sajnálatos az, hogy ilyen kevés idejük van arra, hogy kevés idejük volt arra, hogy elemzést végezzenek, de mégis köszönöm azt, hogy annak ellenére, hogy ilyen szoros volt az ütemterv, mégis egy jó munkát tudtak végezni. Javítson ki, ha rosszul gondolom, de két pontra koncentráltak a jelentés során, az állatok fittségére, illetve a vágóállatokra. A ficség esetében lenne egy kérdésem. Én azt mondta, hogy legyen több ellenőrzés akkor, mikor megkezdődik maga a szállítás. Néhány napot Kelet-Európában töltöttem, megvizsgáltam az, az állatok exportját. Voltak olyan állatok, amelyek elfáradva, kimerülve érkeztek meg, mert napokon át úton voltak. Oké, okay, hogy a szállítás elején ellenőrizni kell az állatokat, de meg kell nézni, hogy egy-két nap múlva hogyan néznek ki ezek az állatok. A második pont, számos NGO-val láttam azt, hogy nem voltak állatorvosok jelen, nem ellenőrizték a papírokat, nem volt ellenőrzés, de nem volt igazából büntetési rendszer sem, amelyet alkalmazhattak volna a szabálysértések esetében. Az önjelentésében is látjuk -e ezt, és akkor nem is beszéltünk még a korrupcióról, amit tapasztalatos sajnos Európában. Úgy gondolja hogy a papírok ellenőrzésekor minden rendben van-e? Köszönöm. Most pedig Hajzling úr kapja meg a szót. Ja, <clears throat> vielen Dank für den Bericht. Ähm, eins muss ich mal... Köszönöm a jelentést. A kérdés mindig az, hogy miért kell ennyi állatot szállítani Európában. Részint igaz az, hogy vágóhídra szállítjuk őket csak azért, mert a költségek így olcsóbbak egy adott helyen, mint egy másik vágóhídon. Hát ez a helyzet, hogyha ugyanazok lennének a feltételek a társadalmi, szociális előírások a vágóhidakon, akkor nem kellene fél Európán átszállítani őket azért, hogy így a mészárlási költségeken csökkentsünk. Tehát ezt a kérdést fel kell tenni, hogy mi az oka ennek, miért kell ennyit szállítani az állatokat. A második kérdés, ha a tagállamok maguk ellenőrzik, vagy egyáltalán nem is ellenőrzik ezt, hogyan lehet ezt összehasonlítani? Hogyha én azt mondom, hogy nem ellenőriztem, nincsen adatom, nincsen akkor meg nem felelés, ez szép, csak így aztán nem lehet semmit se leelőírni. Tehát mit jelent konkrétan az ellenőrzés tartalmilag? A bizottság megközelítése mi szerint a tagállamoktól ezt és ezt az előírást várjuk el az ellenőrzéseknél, ez lenne szükséges. Máskülönben, hogyha az biztos, hogy a jelentéseknek sincsen túl sok jelentőségük és értelmük, tehát az Európai Bizottságban olyan intézményekre van szükség, amelyek központilag végzik az ellenőrzéseket. A másik kérdés, hogy a helyszínen kellene levágni az állatot. Igen, ez így van, de akkor az állat lét kérdései is nehezebb helyzetbe kerülnének, hogyha hogy mi lenne a legmegfelelőbb az állat szempontjából. Óriási teher lenne a hatóságok számára, hogyha egyáltalán nem foglalkoznak a szállítással. Tehát itt lenne fontos megkönnyíteni a helyszínen az ellenőrzéseket, és így ott a helyszínen foglalkoznának a problémával. Egyébként pedig, hogyha az NGO-k érik el azt, hogy javítunk az előírásokon, hát ez tényleg nem jó jel az EU számára. Vagy mondjuk a média jelentések, a média foglalkozik ezzel, és emiatt foglalkozunk mi is intenzívebben egy adott kérdéssel. Hát nekünk képviselőként, vagy másoknak kellene nyomást gyakorolni, és nem az NGO-kra kellene ezt hagyni. Mi a helyzet, milyen lehetőségeink vannak nekünk a politikai fellépésre? Köszönöm. Köszönöm szépen. Folytatjuk Buda úrral. Köszönöm szépen. Azt a probléma a transportul Elnök úr, asszony, nagyon sok e-mailt kapok egyébként ebben a témakörben, rengeteg üzenetet, és azt hiszem, hogy a közvéleményt nagyon érdekli az állatok szállításának körülményei. Én szerintem itt két különböző témáról kell beszélnünk. Egyrészt látnunk kell azt, hogy vannak importállatok, és a másik oldalon pedig ott vannak a mészárszékre szánt állatok. Nagyon fontos lenne az, hogy mindezt helyesen értékeljük, hogy a reprodukciós programok részét képezzék ezek az állatok. Amikor én bármilyen más országból importálok állatokat, mondjuk Nyugat-Európából teszem azt, és ezt Rumán, Romániában akarom behozni, akkor ezzel kapcsolatban nagyon szeretném azt, hogy tökéletes állapotban legyen ez az állat, amikor belép az országra, akár reprodukciós célból importálom, akár nem. Ugyanakkor természetesen ezen a területen sokkal magasabb kapacitásokra van szükség, és mindezek a dolgok fontosak, mert munkaerő, tehát munkahelyeket teremtenek, és a pénz is a régióban marad. Én azt gondolom, hogy az állatoknak jó állapotban kell lenniük, amikor lemészárolják őket, és a bizottságnak is megvannak az arra vonatkozó lehetőségei, hogy akár honnan is érkeznek, akár Izraelből, vagy az arab országokból, Nyugat-Európában, ott megfelelőképpen mészárolják le ezeket. Ez sokkal jobb megoldás, mint hogyha több ezer kilométert utaztatjuk a hústermékeket. A hús minősége egyébként igenis, és függ a szállítási körülményektől. Köszönöm szépen, Figereidó asszony következik. Agora, agora creio que sim. Eh, eu vou abster-me de comentários genéricos sobre... Köszönöm szépen. Ami az általános kérdéseket illeti, én szerintem erről már sok mindent eh, hallottunk, úgyhogy most eh, a specifikus gondolatokra szeretnék kitérni. Különbséget kell tennünk a gazda felelőssége és a szállító felelőssége között. Nagyon fontos ezek között különbséget tenni, mert egészen más mm, az ő érdekük. Hogyha a gazdák szempontjából nézzük, akkor igaziból azt szeretnék elérni a gazdák, hogy az állataik megfelelő körülmények között jussanak el a célországba. Az emberek hozzászoknak, megszeretik állataikat, és szeretnénk, hogyha megfelelő ö, minőségű termék válna belőlük. Ugyanakkor a szállítóknak egészen más az érdeke. Ők azt szeretnék, hogy leszállítsanak valamit, és nincsen meg az a kötődés az állathoz, mint a gazda részéről. Szerintem nagyon fontos lenne ezt különválasztani. Megginis asszony a szó. Köszönöm szépen! és köszönöm a prezentációt is. Ami az elhullott állatokat illeti, legyen az szarvasmarha vagy bármi más. Nos, ez egy fontos probléma a gazdák számára az én régiómban, mert ez nagyon nagy veszteséget is jelenthet a gazdák számára, főként akkor, hogyha azt mondják, hogy nem elég jó állapotban van ahhoz, hogy elszállítsák, ugyanakkor lemészárolni nem tudják. Vannak olyan esetek is, amikor azt mondják, hogy megfelelő állapotban van, de a mészár szék mégsem fogadja be, és ezekben az esetekben ez nagyon nagy pazarlást is jelentene. Másodszorban Írországgal kapcsolatban elhangzott az, hogy nincsenek más olyan tagállamok, ahol olyan sok ellenőrzés lenne, mint nálunk. Nálunk rendkívül szigorúak az ellenőrzések, és más tagállamoknak is ugyanezt kellene tenniük. Ugyanolyan arányban van, ahol 0%-ban ellenőrzik, van, ahol 16%-os az ellenőrzési ráta. Ezeket össze kellene hangolni, fontos lenne ez is. Az implementáció nagyon sokszor jelent problémát. Bizonyos országokban ez jobban működik, mint máshol. Tehát jobb implementációra van szükség. A kollégák elmondták azt is, hogy kisebb és regionális szintű mészárszékekre is szükség van a helyi hatóságok gyakran élelmiszerbiztonsági előírások miatt hatalmas befektetéseket igényelnek, és ezt nem mindig tudják megtenni a mészárszékek tulajdonosai. Tehetünk-e mi valamit ezen a területen? Segíthetünk-e ezen a területen? Köszönöm. Köszönöm. És végül Kolombia úr következik. Köszönöm. Azt gondolom, hogy elsősorban, hogyha szeretnénk hatékonyan megoldani ezt a felvezetett problémát, tehát az állatok szállítását és a közben tapasztalt állatjóléti kérdéseket, akkor segítenünk kell a tagállamokat abban, hogy olyan mészárszékeket ö, alakítsanak ki, amelyek jól működnek, egy jól működő rendszer létrehozására lenne szükség, ez a leghatékonyabb megoldás. Az élőállatszállítás egyébként nagyon nagy egészségügyi kockázatot is jelent, mert hát vannak ugye itt mindenféle öm, öm, betegségek, gondolok például az afrikai sertéspestésre, de említhetnénk a madárinfluenzát is, és hát Franciaországban is többször is jelentett ez problémát. A borjúkat, az a száj és körönfájás ellen be kellett oltani. Nos, ezek a betegségek, járványok óriási problémát jelentenek, nagyon nagy veszteségeket, és harmadik országok felé le is zárják gyakran az export lehetőségeket. Kiolvastam a jelentésből azt, hogy a bizottság megint a harmadik országokból származó országokból szárm, tehát az ottani importtermékekre nem alkalmazza ugyanazokat a rendszereket, amelyeket az uniós gazdákra viszont kötelezőnek tart. Nos, hát ez nem jó, és versenyhátrányhoz vezet az európai gazdák számára. Az állati jólét nagyon fontos, és úgy gondoljuk, hogy hogyha harmadik országok hozzánk szeretnének exportálni, akkor tartsák be ezeket a feltételeket. Köszönöm. Egy utolsó felszólalás. Flanagan úr. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt ez a prezentáció, csak egy dologra szeretnék én is Neuchel úr és a McGinnis asszony által is felhozott mészárszék kérdésére reflektálnék, hogy mekkora méretűek ezek a mészárszékek. Nos, hát Írországban a rendszer esetében úgy oldjuk meg ezt a problémát, hogy a kisebb termelők kevesebbet fizetnek. Ugyanez a rendszer a sörtermelőkre is ugyanígy vonatkozik, tehát ugyanezt a rendszert kellene a mészárszékek esetében is bevezetni. Talán most először így sikerült megmentenünk a kis sörfőzdéket, hát hasonlóképpen kellene a mészárszékekkel is eljárnunk, meg kellene néznünk, hogy mennyi az áruforgalmuk, vagy bizonyos volumenek alatt kaphatnának adókönnyítéseket. Ugyanezt meg lehet tenni egyébként a pékségekkel, vagy bármivel. Nagyon gyakran az a probléma, hogy a kisméretű üzemek nem, már nem versenyképesek, és ezért kellene őket támogatni. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Ezzel vége a vitának, és most megadom a szót a bizottság képviselőjének, aki az egész vitát végig kísérte. Anna Ramirez, a DJ Santétól érkezett hozzánk. Öné a szó. Gracias, señora presidenta. First of all, um... Köszönöm. Elnök asszony, először is üdvözöljük a parlament jelentését. Egyetértünk a legtöbb részével, hiszen alapvetően a bizottság által már megnézett adatokra hagyatkozik, a Traces rendszert a bizottság kezeli, irányítja. Azt gondolom, hogy a jelentésben felvetett fő problémákat jól ismeri mind a bizottság, mind az érintett felek. Mind a tagállamok, mind a bizottság keresi a megoldást több kérdésben is. Például, ami az élőállat exportját illeti, a hőmérséklettel kapcsolatos problémák, ezt kiemelő jelentés. Bizonyos tagállamokban tavaly nyár óta megtiltották az élőállat szállítását Dél-Európában. A jelentés azt mondja, hogy ezt egyfajta megállapodás alapján tették, nem az illetékes hatóság kezdeményezte, hogy betartatja ezt a joganyagot, tehát hogyha 30 foknál melegebb van, nem lehet élőállatot szállítani bizonyos országokba. Írország, Franciaország, Ausztria, Hollandia mind korlátozzák az élőállat kivitelét. Más kérdésekkel is foglalkoznak. Több képviselő elmondta, hogy a tagállamoknak kell a saját megoldásaikat megtalálni bizonyos kérdésekre, mert bizonyos szubszidiaritás is érvényben van. A tagállamoknak kell elsőként betartatni a joganyagokat, a bizottság bizonyos részeket betartathat, de nincsen hatáskörünk arra, hogy bizonyos intézkedéseket a tagállamokra kényszerítsünk. Köszönjük ezt a jelentést, nagy érdeklődéssel várjuk a parlament jelentését ezen jelentés alapján, és szorosan nyomon követjük, figyelemmel kísérjük majd a tárgyalásokat. Köszönöm, Ramirez asszony! És most a hetes napirendi pont lezárásaként megadom a szót ismételten Báltuszán úrnak. Nagyon sok kérdés elhangzott, nagyon nagy az érdeklődés, ezért gratulálunk is önnek és a hölgynek is. Nagyon jó volt ez a tanulmány. Rengeteg a kérdés, talán a legjobb. Ha 5 percben valahogy összefoglalják ezeket, köszönöm szépen. Ne nézzen ilyen csúnyárám, kérem! Az a baj, hogy még nagyon sok minden van a napi rendünkön. Tudom, elnézést kérek, rengeteg kérdés hangzott el, de hát ennyi az idő. Baltuszen úr, öné a szó. Sorry. Um, thank you uh, for... Köszönöm, hogy adtak nekem egy percet, hogy megválaszoljam ezt a sok kérdést. Az első dolog a vágóhidekről szeretnék beszélni először is, kicsikről, nagyokról. Mondjuk úgy, hogy az állatok szállítását nem a kis vagy nagy vágóhidak okozzák, A Hollandiából Németországba irányuló állatszállítás célja a levágás, és összességében 12 órát jelent, tehát nagyon sok olyan szállítás is van, amely rövid távú, rövid időt vesz igénybe. Ez pontosan azért van, mert így, mert Németországban olcsóban vágnak, és ez az oka ennek a szállításnak. Ez már válasz arra a kérdésre is, hogy miért kell ennyi állatot szállítani. Ez kötődik ahhoz, hogy a különböző európai területeken különböző termelés és különböző fogyasztás van. Hogyha valahol több húst fogyasztanak egyik részen, és keveset tenyésztenek, akkor emiatt is szükség lehet az élő állat szállításra. Számos tanulmányt láttam, amelyben arról írtak, hogy a hús szállítása olcsóbb, mint az állatok szállítása, de mégis néhány esetben az emberek inkább az élő állatokat részesítik előnyben, így az állatokat egyik régióból a másikba szállítják. Egy másik tanulmány azt írta, hogy Magyarországról a bárányokat Olaszországba szállítják, mert Magyarországon nem voltak olyan vágóhidak, amelyek ezeket az állatokat levágták volna. Ha megnézzük a lehetőségeket, és ha megnézzük az állatok fittségét, főként itt tenyészállatokról van szó, kocákról, vagy tojótyúkokról. A tenyésztési időszak végén vannak, és ha már öregek ezek az állatok, és már a kondíciójuk nem megfelelő, akkor őket is el kell szállítani, és nagy, egy, nagy vita ez. Mit tegyünk ezekkel az állatokkal, hogyha már nem teljes mértékben alkalmasak a szállításra. Az egyetlen megoldás jelenleg az az, hogyha ezeket az állatokat levágják a gazdálkodáson, és utána szállítják őket el. Ezek a lehetőségek. Nem tudom, mi lenne az ideális megoldás. Három opció lehetséges lehet, le lehet ölni az állatot, és meg lehet semmisíteni, le lehet ölni ezeket az állatokat, és akár még emberi fogyasztásra is fel lehet használni a húst, vagy elszállítják ezeket az állatokat a vágóhidra, ezeket levágják, és emberi fogyasztásra elérhetővé válik ez, az, ez a hús mindegyik megoldás mellett vannak pluszok és mínuszok. Megvizsgáltuk ezeket, de még nincsen végleges válaszunk jelenleg. Kérdeztek a tagállamokról is. Többször elmondtam, hogy nagy különbözőségek vannak a tagállamokon, tagállamok között. ez fakad a jogi rendszerükből is, a példásaitól is függenek, attól is, hogy nem felelnek meg, hogyan bírságolják meg a szabálysértéseket, vagy a nem megfelelést. Nem különböztetik meg a különböző szereplőket mert erre vonatkozólag nem volt információnk, nem vizsgáltuk meg a gazdálkodókat, vagy a szállítókat, vagy az állat orvosokat. A közvélemény gyakran beszél arról, hogy milyen sok szörnyűség történik az élő állatok szállítása során, de láttunk azonban jó példákat is. Ha megnézzük az extrém feltételeket, mint például a bolgátorok határt, az azt láttuk, hogy alacsony volt a nem megfelelés aránya, pedig a feltételek rosszak, még akkor is, hogyha minden rendben van, akkor is 6 órán át kell várakozniuk, ez nem megfelelő, de ez a helyzet. Az állatjöletet nem vizsgáltuk ebben a tanulmányban. Nem tudjuk mekkora a kockázat, nem tudjuk, hogy mekkora a betegség kockázata, hogyha az országon belül vagy azokon kívül szállítjuk az állatokat, de nem tudjuk, hogy mekkora ez a veszély. Örülök annak, hogy sikerült a jelentésünkben információval szolgálni, annal is, amit a bizottság már ismer, de szerintem eh, sikerült ezt jól rögzítenünk. Ami a megállapodásokat illeti, Hollandiában még tovább mennek, hogyha 30 foknál melegebb van, akkor nem szabad szállítani. Hollandiában azt mondják, hogy júniusban, júliusban, augusztusban nem lehet Törökországba szállítani, tehát ez messzebb megy, mint a meglévő szabályozás előírásai. Tehát ezek a lehetőségek eh, elérhetőek más országok számára, és más országok is követhetik eh, ezt. Ennyi lenne. Muchas gracias, señor Köszönöm, Báltuszen úr, és köszönöm az erőfeszítéseket is, hogy röviden próbált meg mindenkinek a kérdéseire választ adni, nagyon érdekes volt. Hát persze egy kicsit eh, még jobban aggódunk ezek után, bizonyos aspektusok miatt, de hát ezzel Köszönjük szépen az összes érintetnek, a mai vitának, a résztvevőinek a tanulmányt és az érdekes gondolatokat. És hát most pedig ezt is megpróbáljuk majd figyelembe venni a jövőbeli döntéseik során. Köszönöm, és ezzel a nyolcas napi rendi ponthoz érkeztünk, amely szintén az állatjólétre vonatkozik. Ez a harmadik ilyen típusú programpontunk a mai napi rendben, most már 8-as napi rendi pontnál tartunk tehát, és ez pedig az 1 per 2005-ös rendeletre vonatkozik. Nagyon érdekes tanulmányról van szó. Dorman úr a konzervatívaktól beterjeszti most ebben a nagyon érzékeny témában a javaslatát a szállítás és az állatjólét összefüggésében. Köszönjük szépen, nagyon sok minden elhangzott már, de még több mindenről lesz ma is szó, és ami pedig az eljárást illeti, arra szeretnék emlékeztetni, hogy az ENVI és a TRAN is részt vesznek ennek a tanulmánynak, illetve ennek a jelentésnek az elkészítésében, és most meg is adnám a szót Dorman úrnak, hogy mutassa be a tervezetét. Kære kollegaer, tak øh, for at jeg må være her i dag og præsentere øh, min rapport. Tisztelt kollégák, köszönöm, hogy felkértek, hogy vezessem be a jelentésemet ma délután. Nemrég a torkomat megoperálták, ezért röviden fogok csak beszélni, elnézést kérek ezért. Sajnos a hangom még nem bírja azt, hogy túl sokáig beszéljek. A jelentés ajánlásai különböző elemekre épülnek. A munkatársaim és én magam arra az alapvető következtetésre jutottunk, hogy a gépjárműveken végzett ellenőrzések, más országból az ellenőrzések aránya nagyon alacsony. Bizonyos országokban több ezer ellenőrzést végeznek évente, lehet, hogy ez túlzás, máshol nulla ezeknek a száma. Ezért nagyon nehéz bármilyen következtetésre jutni azzal kapcsolatban, hogy a végrehajtás kielégítő-e, vagy sem. a számvevőszék ugyanerre a következtetésre jutott. A bizottság is egyetértett a pár héttel ezelőtti meghallgatásunkon abban, hogy harmonizálni kell az adatbegyűjtést. Így lehet pontosabb képet alkotni arról, hogy a végrehajtás és az alkalmazás milyen szinten van. Harmonizálnunk kell. Amikor a jelentést készítettem, sokan mondták nekem, hogy ellenzik hogy élőállatokat harmadik országba vigyünk ki. Én a bolgár-török határon jártam, és ott láttam, hogy ilyen senki földjén maradnak ezek az állatok, akár hat órán keresztül is. Tudjuk, hogy harmadik országokban rosszul bánnak az állatokkal. A számvevőszék azt mondta, hogy az EU-s tagállamok felelősek ezen állatok jólétéjét, még akkor is, amikor már kimentek az EU területéről, tehát mondjuk Marokkóba vagy Törökországba exportáljuk őket. Ezért tehát le kell állítani ezen országokba az élőállatszállítást. Alapvetően azt gondolom, hogy az élőállatok szállítási idejét le kell csökkenteni. Nem lesz könnyű, de ha pontosabban végig gondoljuk a mészárlási módszereinket, akkor van erre lehetőség a jelentésben a bizottságot kérem arra, hogy gondolja végig, hogy hogyan lehet a származási helyükhöz közelebb levágni az állatokat, akár ott a gazdálkodáson, vagy ö, helyi szinten működő vágóhidakon. Sokkal könnyebb, ha a technológiát megnézzük, fagyasztott húst szállítani. Ezt a jelentésben elmondom. Mint már mondtam, gondom van a hangommal, úgyhogy sok mindent már nem tudok mondani, remélem, hogy megértik ezt. Nagy érdeklődéssel várom az észrevételéket és a jövőben együttműködést a jelentése kapcsolatban. Köszönöm. Ne aggódjon, elmagyarázta a helyzetet. A kollégák is pontosan ismerik most már a jelentését, és azt hiszem, hogy mindenki tökéletesen tisztában van a kihívásokkal. Jönnek a árnyék Néppárt. Siento, hay un problema con ese micrófono. Úgy látom, van egy kis probléma ezzel a mikrofonnal. Agora creio que sim. Ok. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também agradecer ao relator pelo trabalho aqui. Köszönöm szépen, kedves eh, jelentéstevő úr. Ez egy olyan téma, amely azt hiszem, hogy azért nagyon sok port kavart fel, és hát nagyon sokan félnek a közvéleménytől, de ne felejtsük el azt, hogy milyen helyzetben vannak a gazdák, és ők azok, akik nem szeretnék az állatok jólétével kapcsolatos problémákat látni. Szerintem jobb lett volna egy kicsit kiegyensúlyozottabb dokumentumot olvasni, mert ebből nem igazán derül ki azt, hogy az Európai Unió lenne az illovas az állat jó Én azt hiszem, hogy ezt jobban ki kellene domborítani a vonatkozó irányelv nagyon jó, ezt persze meg lehet erősíteni, tehát ez ilyen szempontból fontos lenne. A szankciók, az ellenőrzések, a büntetések sokkal elriasztóbbak kellene legyenek. És gyakorlatilag mindig ugyanazok követik el a szabálysértéseket, ez pedig nem jó. Fontos lenne, hogy lássuk azt, hogy attól még, hogy van egy beteg állat, vagy egy elhalt állat, attól még nem lehet betiltani az egész állat, élőállat szállítást, és hogyha be akarjuk ezt tiltani, azért, mert vannak ilyen esetek, az túl fundamentális megközelítés lenne, javítani kell az állatjólétet, de nem lehet betiltani az élőállat szállítást. Ami a tengeri szállítást illeti, valóban a lehető legjobb feltételeket kell támasztani. A, az ellenőrzések területén is és hát fontos lenne az importőr országokkal való együttműködés javítása. Szeretnénk, hogyha jó állatjóléti feltételek mellett és jó egészségben érkeznének meg az állataink. Ezért az információcsere is fontos, és fel kell használni a meglévő technológiai lehetőségeket. Ezen keresztül nyomon lehet követni a, a szállítmányok útvonalát, és hát azt hiszem, hogy a bürokráciát is kerülni kell, amennyire csak lehet felelősség teljesen kell megközelíteni ezt a kérdést, és nem lehet, hogy további bürokráciával terheljük a gazdákat, és nem is kérhetünk olyan feltételeket, amelyeket még az, áll, az emberek szállításánál sem tudunk garantálni. Én azt hiszem, hogy az egyértelmű, hogy a gazdák azok, akik a legjobban bánnak az állatokkal, és ezt mindenképpen bele kellene írni. Elnök, kérem, hogy két percben foglalja össze mindenki. A mondani valóját Alde következik. Very much. Mm, I will speak... Köszönöm szépen. A kollégám nevében szólalok fel. Federik Felner nevében. Fel fogom olvasni, amit üzen. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevő munkáját, és ő szerinte a rendelet implementációjával kapcsolatos problémákra nagyon jól rávilágít ez az anyag. Tudjuk, hogy a megfelelés problémás néha, ezt egyébként egy nemrégiben keltezett számvevőszéki jelentésben is kiemelték. 97% a hatékonysági arány, de mégiscsak a civil szervezetek és mások is olyan felvételeket adtak közre, ami alapján azért nem ennyire rózsás a helyzet. A tagállami megfelelés nem mindig pozitív. A 2011-es EFSA ellenőrzések, illetve az akkori jelentés alapján az derül ki, hogy most már jobban nyomon követjük a helyzetet, GPS-es megoldásokat javasol ez az anyag, ezen keresztül lehetne javítani a megfelelést. A kolléga azt is üzeni, hogy miután nagyon érdeklődik a közvélemény is, a vonatkozó ellenőrzések eredményeit közé kellene tenni nyilvánosan is. Fontos a jó egészségi állapot az utazás kezdetén, és az EFSA tudományos megítélése szerint az ellenőrzések nem mindig megfelelőek, és végül az állatjóléti képzéseket kell erősíteni a sofőrök körében. Ezzel lehet őket rávenni arra, hogy megfelelő körülményeket tudjanak teremteni. Ami pedig az utazás hosszát illeti, ez nagyon fontos, és a rendeletben leírt maximális utazási hossz, ezt be kellene tartatni, Ugyanakkor az EFSA tudományos szakvéleményéből az is kiderül, hogy a rövidebb utaztatás nem feltétlenül jelent jobb körülményeket. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig árnyék jelentős tevőként Házelkám asszony. Ja, ik wilde hier Dorman... Köszönöm szépen, Dorman úrnak szeretnék köszönetet mondani a jelentéséért. Az Agri szakbizottságnak nem volt lehetősége arra, hogy meghallgatást tartson, de örülök, hogy Dorman úr mégiscsak megszervezett egy meghallgatást, és Törökországba is ellátogatott annak érdekében, hogy látni lehessen azt, hogy Európa külső hogy hagyják magukra az állatokat. Ahogy Ek és Red kollega is ellátogattak Európa legkülső határára, és hihetetlen az, amit láttam a horvát, szlovén kikötőkben, és pedig általában a kulturált Európa lenne. 8 óráig tart um, a hajókat berakodni, amelyek nagyon érdekes neveik vannak. Ezekben a hajókban nagyon fiatal állatokat raknak be, a hőmérséklet nagyon magas volt, az állatok koszosak voltak és sérültek, túl melegedtek, elgyengültek a meleg miatt. Nem ellenőrizték őket, nem volt állatorvos, a rendőrség sem látogatott el oda. És az igazi mélypont az az volt, amit először én csak 91-ben láttam a tévében, ebben a horvát kikötőben, volt ez is a tévében, és saját szememmel láttam ezt 30 évvel később. Egy fiatal állat a hajó, illetve a szárazföld közé esett a vízbe, utána pedig elektrosokot kapott, aztán arra kényszerítették, hogy álljon fel. Ez naponta történik Európában. Ezek nem egyedülálló esetek voltak. Továbbra sem látjuk ennek a végét, mert láttuk, hallottuk azt, hogy egyre több állatszállítás és egyre kevesebb az ellenőrzés. A végrehajtási jelentés megnevezi ezeket, de szerintem lehetne ezt még inkább kiélezni. Két dolgot szeretnék elmondani. Kérem, fejeze be! Hát transport... Akkor csak egy dolgot mondtak el. Az EU-n kívüli állatszállítás, azt mondják, hogy a gazdálkodók számára nagyon fontos az, hogy jó állapotban érkezzenek meg az állatok. Hát ebben az esetben ez nem igaz. Az állatoknak maximál, max élve kell megérkezniük, és sok állat igazából alig él már, mikor megérkezik. Ha valaki látni akarja azt, mi történik, annak egy CDF dokumentumfilmet ajánlanék, ami a múlt héten volt a német tévében, bár bátorság kell hozzá, hogy megnézzük. Ne haragudjon, három perce beszél, fejezze be. Az EU-n kívüli állatszállítást le kell állítanunk. Még egy dolgot a vágóhíd. Még több vágóhíd? Ez nem oldja meg a problémát. Egy megoldás van. Strukturálisan akarjuk javítani az állatok jólétét, akkor kevesebb állati táplálékot kell fogyasztanunk. Ahora... Köszönöm. Most pedig a zöldek következnek. Weiss úr nincs itt, helyette Heisling úr következik. Ja, <clears throat> vielen Dank. Ich glaube... <clears throat> Köszönöm szépen. Kicsit most megismételjük, amit mondtunk. Ami a jelentést illeti, a kérdés az, hogy jó -e a jogalkotás. Igen, hát jobb ez, mint más részein a világnak, ez így van, de hát mennyire jó, hogyha ezt nem tudjuk közben ellenőrizni folyamatosan, és nincsenek megfelelő végrehajtási eszközeink. Ez itt a kulcs probléma. Tehát itt megnevezzük a problémákat, de azt hiszem, hogy nem jutunk messzire, hogyha csak megnevezzük azokat, és nem most nem először, hanem ezt már többször megtettük, itt a benyújtott 1 millió aláírás miatt foglalkozunk a kérdéssel. A bizottságtól kérném, hogy változtasson ezen. Jogalkatói szinten is módosítani kell ezen, hogy az európai kereteket ne csak bevezessük, hanem ellenőrizzük, és adott esetben szankcionáljuk, hogyha nem tartják azt be. Meg kell néznünk, hogy hogyan lehetne ezt megoldani, a helyzeten változtatni, nem elég csak ezt a dilemmát leírni. Aztán persze nem sok időnk van, ami a szállítás idejének a korlátozását illeti, hát persze különböző nézőpontok merülnek itt fel, erről beszéltünk. Miért kell az állatokat szállítani? Az, hogy a fél EU-n végig kell őket szállítani, mert bizonyos országokban, mivel nem olyan szigorúak a szociális előírások, olcsóbb levágatni, hát akkor nem szabad ezt így hagyni. És mondjuk a növénytermesztése igazán segít nekünk. Itt helyi vágóhidakra van szükség, hogy a helyszínen le lehessen vágni ezen állatokat. Így ennek fényében kell a jogalkotásra módosítani, és azt kell ellenőrizni, hogy ne legyen túl sok nehézség ebből, hogy a lehető legközelebbi vágóhídra jussanak el ezek az állatok. Ebből kell kiindulnunk. Aztán meg kell néznünk, hogy a szállítási feltételeket hogyan látjuk. Nagyon sok szállítási körülmény nem felel meg, nem tartják be az előírásokat, ezért jobb előírásokra van szükség. Vannak olyan jelentések is, mi szerint mondjuk vannak olyan szállítójárművek, amelyek ki vannak jól alakítva, de mégsem felelnek meg az előírásoknak. Hajzing úr, kérem zárja le. Igen, tehát itt alapvető kérdésekről van szó. A lényeg az, hogy az EU-nak komolyan kell vennie magát, hogy a saját jogalkotását és annak végrehajtását ellenőrizzék és azon javítsanak. Tehát ezzel kapcsolatban módosítókat fogunk benyújtani. Köszönöm. Köszönöm. Müller asszony. vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Én is eh, szeretnék köszönetet mondani a jelentés előkészítéséért. Számos olyan pont van, amelyen egyetértünk, ahol arról van szó, hogy nem szabad élőállatokat levágás szempontjából harmadik országba szállítani. Nagyon fontos, hogy megkülönböztessük a tenyészállatokat, illetve a vágóállatokat. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság túlságosan egyszerűvé teszik a hely, teszi a helyzetet, azt mondják, hogy megvizsgáljuk a kivívő országokat. Szerintem a jelentésnek egyetemű jelzést kell adnia az, a szállításról, az ellenőrzésről, a szankciókról kell, hogy szóljon ez a jelentés, és arról, hogy a vallási vágást csak is kábítással engedhetjük meg, és a amerikai országokkal is megállapodást kell kötnünk, ez is ide tartozik, csökkenteni kell az állatok szenvedését. Visszautasítom azt, hogy a gazdálkodók számára mindegy, ez mi történne az állataikkal. Több vágóhidra van szükség, igen, de a feltételeknek egyszerre kell teljesülnie, és szerintem ez az jelentés egy nagyon jó kezdeményezés egy jó első lépés, amelyel meg lehet védeni az állatokat. Köszönöm, Edward. Úr. Az előző két napi rendi ponthoz kapcsolódóan örülök, hogy mind a számvevőszéki jelentés, mind a parlamenti tanulmány arra a következtetésre jut, hogy a hatályos uniós állatjóléti előírások betartásának a rendszeres ellenőrzésére, valamint az állatjóléti adatok szélesebb körű gyűjtésére, szorosabb együttműködésére és a legjobb gyakorlatok cseréjére van szükség. Semmiképpen sem támogatom új állatjóléti jogszabály elfogadását, vagy indikátorok bevezetését, mert az súlyosan veszélyeztetné az európai gazdák amúgy is sérülékeny versenyképességét. A fentiek fényében nem meglepő, hogy a jelentéstevő által leírtakkal nem értek egyet, különösen az utolsó két ajánlat, ö, ajánlás vonatkozásában nem lehet attól függővé tenni a közvetlen támogatást, hogy a gazda az állatjóléti előírásoknak a legcsekélyebb megsértését követi el. Ehelyett a haszonállatokkal való bánásmódja összképét kell nézni. Másrészt az ellenőrzések terén nem szabad külön csoportot alkotni az EU-ból történő állat, élőállat kivételére. Az állatjóléti előírások betartását egyenlő mértékben kell vizsgálnunk az EU belső piacán folyó kereskedelem, az EU-ba behozott állatok és az EU-ból kivitt állatok esetében. Módosító indítványokkal fogom majd ezeket orvosolni, módosító indítványokat fogok benyújtani azért, hogy ezen tudjunk változtatni. Köszönöm szépen, hogy meghallgatta. Muchas gracias. Ya para finalizar. Még egyszer köszönöm. mi ketten. Először öni a szó, aztán megint asszonyi. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a jelentéstevőnek, és visszatérnék arra, amiről az imént beszéltünk, mi pedig arról, hogy a lehetőleg közelebb kell a vágást elintézni. Nem szabad... Látnunk kell azt, hogy itt eh, gazdasági tevékenységre van szó, és a gazdálkodó meg kell, hogy tudja választani azt, hogy melyik vágóhidra küldi az állatait, hiszen egyik vágóhíd többet fizet, mint a másik. A legfontosabb szerintem azonban az, hogy hogyan bánunk az állatokkal. Sokkal fontosabb az is, hogy betartsák a szabályokat. Az EPP frakció illetékese pontosan erről beszélt. Fontos a teherautók ellenőrzése. Ez a legfontosabb pont szerintem. A szabályozás már létezik, csak be kell tartani, hogy bárunk a tenyészállatokkal. Nem lehet mindent gyorsan megoldani, és meghallgattam azt, amit hallhattunk. Mindig arról beszélünk, hogy mi nem működik jól, pedig vannak olyan dolgok is, amik jól működnek. Az állatok gazdálkodáson történő levágása, nem, itt nem szabad, hogy azonnal mindegyik levágott át a dökútban végezze. Most megint is azt mondja, a szó leg, lezárásaként ennek a témának. Köszönöm. Csak röviden azt szeretném elmondani, hogy egy problémát szeretnénk megoldani, ami igaziból pici probléma a teljes probléma körben, mert általában jól működik a rendszer, és megvannak az állati jólétű szabályaink. Úgyhogy itt valójában meg kellene nézni a második táblázatot a tanulmányokkal kapcsolatban, hogy milyen tagállamokban mennyi ellenőrzést végeztek nagyjából 4 millió ellenőrzés történt, és ezekben az esetekben nem voltak ö, kihágások, de vannak olyan tagállamok, ahol egyáltalán nem végeztek ellenőrzéseket, tehát ezt valóban fontos lenne tisztázni. Köszönöm szépen. Igen, köszönöm. Most pedig a bizottság következik hozzá kíván szólni? Ramirez asszony, köszönöm önni a szó. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság szeretné megköszönni a parlament munkáját, nagyon sok jelentés lesz, ezeket el akarjuk majd mi is olvasni, és a végső jelentés érdekel bennünket majd. Végül pedig a, fel, a megemlített témákkal kapcsolatban. Hát a bizottság a jelentéstevő rendszert változtatja meg az ellenőrzésekkel kapcsolatban. Ez főként az állati takarmányra, illetve az állat, élő állatszállításra vonatkozik. Jelenleg olyan adatokat gyűjtünk, amelyek révén hatékonyabbá lehet tenni az ellenőrzési rendszert. Ami a GPS-t illeti, az ezzel kapcsolatos javaslattal kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy ez már most is így működik. A technológia a különböző cégek és az országok között néha inkompatibilis, tehát most megpróbáljuk ezt a kérdéskört megoldani. Ami pedig az állatjóléti eh, indikátorokat illeti, szeretnénk eh, tovább javítani a helyzetet, és itt arra szeretnék utalni, hogy eh, az élőállat szállításon belül csak 9% megy az EU-n kívülre, és hát a legtöbb esetben nincsenek problémák egyébként. Nagyon sajnálatos az, hogy vannak ilyen borzasztó képek, amik cirkulálnak az interneten, de azért azt ne felejtsük el, hogy naponta több millió állatot szállítanak, mindig lesznek majd ilyen elborzasztó képek. Természetesen egyetértünk azzal is, hogy vannak problémák, és valóban, ahogyan a számvevőszék is rámutatott rá, a fiatal állatok esetében, illetve a mészárszékekre szánt állatok szállításának esetében vannak problémák. A bizottság most megpróbál ezekre a problémákra odafigyelni. A harmadik ilyen téma a nagy melegben való állatszállítás. Elnök, köszönöm Ramirez asszony, és ezzel most megadom a szót újra Dorman úrnak, aki majd lezárja ezt a mai ö, anyagot. her jo Köszönöm szépen. A vita is megmutatta azt egyértelműen, hogy szükség van erre a vitára, és arra is rámutat ez, hogy nagy különbségek vannak az EU tagállamok között, azt illetően hogyan bánnak az állatszállítással ezek az országok. Mindannyiunknak tudnia kell azt, hogy az elmúlt időszakban új technológia jött létre, ezt alkalmazni is lehet. De számos ember hozzáállása is megváltozott. Másképp néznek most már az emberek az állatszállításra. Nagy különbségek vannak abban is, hogy hogyan tartják be a szabályokat, és hogyan büntetik meg a szabálysértést. Persze lehet javítani a szabályokon, de a betartása ennek sokkal fontosabb. Egyetértünk abban, hogy a lehető legjobb jogszabályozást szeretnénk az állatok megfelelő tartása érdekében, mindegy, hogy az első vagy utolsó útról van szó, a harmadik országba történő szállítás során is van különbség, annak megfelelően, hogy tenyészállatokról vagy vágóállatokról van szó. De remélem, hogy sikerül majd itt is jó megoldásokat találnunk közösen, annak érdekében, hogy az állat jólét javuljon a szállítás során. Várom az együttműködést, és köszönöm szépen a megjegyzéseiket. Köszönöm. Most nézzük akkor a határidőket. Módosítások december 7, 13 óra, ezzel jelentéssel kapcsolatban. Az elfogadás január 23-án lesz, és a plenárison pedig februárba kerül napirendre, tehát jövőre ez a téma. Most nézzük a 9-es napirendi pontot. Következik a tisztességtelen piaci magatartás. Mint ahogyan önök is tudják, Paolo de Castro kolléga, a jelentéstevőnk ebben a igen fontos témában, amely az egész szektor számára nagyon fontos, és jelenleg éppen trilógus alatt áll ez az anyag. Most fog arról tájékoztatni, hogy hogyan haladnak a tárgyalások, nagyon röviden, csak annyit szeretnék elmesélni, hogy hogyan is néz ki most a jelenlegi helyzet. Az Agri Szakbizottság október 23-án szavazott erről, és az Agri illetve az osztrák elnökség is egy olyan nagyon kemény ütemtervet tűztek ki, annak érdekében, hogy még idén lezárjuk ezt az anyagot. Három trilógusra került sor mostanáig, van egy negyedik trilógus is, amely valószínűleg a legkritikusabb. Ez december 6-án kerül majd napirendre. és Hogan biztos is ott lesz a, harmad, a negyedik trilógusom. Itt nagy valószínűséggel sikerül majd lezárni az anyagot. Akárhogy is legyen, ha nem sikerül ezt lezárni decemberig, akkor lesz egy ötödik trilógus is, december 12-én a Strasburgi ülés alatt és ezzel meg is adnám a szót De Castro úrnak, hogy tájékoztasson bennünket. Köszönöm szépen, köszönöm. Ön is utalt rá a mandátumot október 25-én kaptuk meg a plenáristól, azonnal meg is kezdtük a trilógusok megszervezését, nagyon intenzív munka várt ránk, Hárman, háromszor találkoztunk már, és a következő, mint ahogyan ön is emlékeztetett rá, ezen a héten csütörtökön, tehát hatodikán kerül megrendezésre. Azt kell, hogy mondjam, hogy a trilógusok során nagyon rugalmasak voltunk mi parlamentként, és fontos gondolatokat el is fogadott az osztrák elnökség. Gondolok például arra, hogy nem csak az élelmiszeripari, hanem más típusú mezőgazdasági termékekre vonatkozólag is elfogadta a javaslatainkat. Itt például a házi állatokra gondolok, vagy a gyapott termelésre, és még említhetnék más témákat is. Az unión kívüli vásárlókkal kapcsolatban is szeretnék arra emlékeztetni, hogy ugye a, nem lehet visszaérni a érzékeny információkkal, illetve a kötelező a írásos szerződésre is mindenképpen utalnék, valamint a az olyan szolgáltatásokra és azoknak a költségére, amelyeket nem kért a vásárló. A titkosítás kérdésére is utalnék itt, illetve arra, hogy a beszállítók szervezetei is feljelentést tehessenek, beleértve akár a civil szervezeteket is, mint ahogyan azt a parlament is kérte. Nagyon fontos ezen kívül az a gondolat, amely arra utal, hogy a beszállítók eldönthetik azt, hogy milyen hatósághoz forduljanak a panaszukkal, saját tagállamuk, vagy pedig a szerződéses fél tagállamára gondolnak. Ezen kívül mindenkit olyan vannak olyan tagállamok, ahol különböző nemzeti jogszabályok miatt nem volt működőképes a rendszer, ezért minimális kötelezettségi rendszert szeretnénk kialakítani, ezt el is fogadták a tárgyaló partnereink, valamint a mediációs mechanizmusok beépítése a rendszerbe, ez is nagyon fontos volt számunkra parlamentként, illetve a az összes nemzeti érintett hatóság közötti együttműködés erősítése. Tehát ezek voltak azok a gondolatok, amelyeket elfogadtak a részünkről, de hát nagyon sok más témában még sajnos nem jutottunk dűlőre. Az egyik számunkra nagyon fontos politikai kérdés, minden bizony emlékeznek erre az árnyékjelentéstevők is, arra vonatkozik, hogy ki lehetne terjeszteni a, az irányelv hatás, hatáját az összes beszállítóra. Ez egy olyan gondolaton alapszik, hogy az unfair az unfair, tehát ami nem fair az nem fair, úgyhogy a parlament nem akarja elfogadni ennek az alapernek a megcsorbítását. Természetesen a kompromisszumokra készen állunk, és tudjuk azt is, hogy a parlamentnek fontos célja az, hogy elfogadja ezt az irányelvet, ugyanakkor azt is szeretnénk, hogy az osztrák elnökség és a bizottság segítségével ebben a fontos trilógus során sikerüljön előrelépést elérnünk. Azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos mostanáig ezt nem sikerült még látnunk, úgyhogy hát várjuk a fejleményeket, várjuk a jövőt, és Reméljük, hogy az osztrák elnökség majd hozzásegít bennünket ahhoz a nagy többséggel kialakított plenáris ülési egyetértéshez, amelyet mi már megtapasztalhattunk. Hogyha nem sikerül a tárgyalásokat lezárni, akkor majd a román elnökség alatt talán sikerül ezt megoldani. Elnök, köszönöm, Paolo. Nagyon érdekes. Nagyon érdekes, hogy min, és reméljük, hogy minél hamarabb be lehet majd ezt fogadni. Többen is kérték a szót. Nézzük most először az árnyékjelentéstevőket. Megginis asszonyi a szó először. Thank you, Chair. Thanks to, uh... Köszönöm, elnök asszony. Köszönjük De Castro képviselőnek is a munkáját. Nem fogom megismételni, amit ő elmondott, rövid leszek. Rengeteg munkánk van csütörtökön. A bizottságnak elmondanom, hogy remélem, hogy ezt elérjük, de nem vagyok biztos, hogy sikerül. Ez egy rendkívül fontos jogalkotási rész, és ezért jobban szeretném, hogyha jól végeznénk a munkánkat, mint hogyha elsietnénk. Még akkor is, hogyha tudom, hogy nagyon sokáig készen állunk dolgozni, hogyha ennek köszönhetően csütörtök estére áttörés lehetséges lesz. A 360-as módosító ami a kis és kereskedők közötti fúziót illeti, az ezzel kapcsolatos kérdése vonatkozik, és a bizottságtól egy tanulmányt kérünk a jelenlegi jogalkotáshoz képest, ebben megállapodtunk, és van egy módosító, a 63-as az állatjóléttel kapcsolatban a szövegben nincsen, úgyhogy én ennyit mondanék, és azt remélem, hogy jó híreink lesznek péntek reggelre. Köszönöm. Jó, akkor Hézel Údasszony. Ja, herzlichen Dank. Es ist in der Tat so, dass wir... Köszönöm szépen. Igen, eh, nagyon sok, sok mindent sikerült elérnünk. A gazdák, a termelők az EU-n kívülről is bekerültek a szövegbe, hiszen lehetetlenség, hogy itt jó védelmet alakítunk ki az EU-s gazdáknak, közben ami a felvásárlást illeti eh, Marokkóból vagy bárhonnan a termékeket úgy vásároljuk, hogy az ottani gazdákat nem védik. Tehát ez egy nagyon fontos elem. Nem csak az EU-n kívüli gazdák számára, hanem nekünk itt az EU-n belül is ez nagyon fontos. Azt remélem, hogy ami ezt a függőséget illeti, amelyről még szó van, hogy mennyire erős ez a függőség, egy termelő függősége, egy gazdaszövetségtől vagy a kereskedelemtől. Nos, vannak még olyan pontok, amelyről még tárgyalnunk kell. Vannak még nehézségek szerintem a felvásárlásnál, az előállítási áron történő felvásárlásnál, és a különböző reklám intézkedések, hogyha erre szükség van. Ez szerintem egyfajta szürke terület itt, ez rossz jelzés kifelé. Fontos, hogy az élelmiszer ne lehessen az előállítási ár alatt eladni. De összességében azt gondolom, hogy jól folynak a tárgyalások. Igaz, hogy az állatjólétre vonatkozó, állatvédelemre vonatkozó módosítókat be kell még ide venni, és más megfogalmazásra van szükség, miszerint nem szabad, hogy a kereskedelem határozza meg az előírásokat hogyha az állatszállításról beszélünk itt három ponton keresztül, gyakran a kereskedelem az, amely a szakpolitikát próbálja befolyásolni és az előírásokat meghatározni. Hát fontos, hogy a gazdát megfelelően megfizessük. Úgyhogy erről még folytatni kell a tárgyalásokat, de én bizakodó vagyok, hogy csütörtökön a technikai trilógus során a legfontosabb problémákkal sikerül előrelépni. Köszönöm. Köszönöm. Loazó úr következik. Merci, madame la présidente. Alors moi, je suis déjà... Köszönöm szépen. Én már többször szóltam ebben a témában. Hát ugye itt ez nagyon fontos kérdés a gazdák szempontjából is. Tudjuk, hogy óriási veszteségeket okozhat ez a gazdák számára. Ezért fontos az, hogy jól szervezettek legyenek a gazdák, mert vannak olyan kormányok, amelyek inkább a nagyobb gazdaságokat támogatják, és nem a kis vállalkozókat. Ezért például Svédország felvetette a belső piacon a határon átnyúló problémák kérdését, ezért bennünk az merül fel, hogy mit tesz az Európai Bizottság annak érdekében, hogy európai szinten rendezze ezt a kérdést, hiszen a tisztességtelen verseny gyakorlatilag az Európai Bizottság gazdaságpolitikának következménye. Köszönöm, Müller asszony. Az árnyék jelentéstevőnk Katainen kollega nevében szeretnék hozzászólni. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, az árnyék jelentéstevőknek a jó együttműködésért ebben a nagyon fontos jogakotási munkában. A tanács is nagyon sokat segített, és úgy gondoljuk, hogy a trialóguson e héten megtaláljuk a megoldást. A trialógussal kapcsolatban három dolgot szeretnék hangsúlyozni. Először is az Európai Parlamentnek racionálisnak és rugalmasnak kell, hogy legyen, annak érdekében, hogy megfelelő megoldást találjon a rendelet határának megfelelően. Úgy gondolom, hogy van megoldás a hatállyal kapcsolatban, amely üdvözlendő lehet a tanács, a bizottság és a parlament részéről is. A hatályt ki lehetne egy kicsit szélesíteni a felvásárlókra és a, a, az eladókra is. Meg kell felelni az EU szabályoknak, mi csak a termelők megélhetési feltételeiért felelünk, amely a kifejezett célja ennek a rendeletnek. Ennek a rendeletnek meg kell állni a helyét a bíróság előtt is lehetősége módon is. Nagyon fontos az, hogy nagymértékben növelhessük a termelők feltételeit még a kapri formát, tehát az MFF előtt. Palabra. Raya. No voy a decir, por mucho que lo diga esta tarde, creo que no voy a decir su apellido bien. Azt hiszem, sose fogom tudni kimondani az ön nevét, ne haragudjon. Elnök asszony, hogyha az új kapról beszélünk, akkor a gazdálkodók mindig azt mondják, hogy lehető legfontosabb az, hogy megfelelő pénzt kapjunk a termékeinkért. Most egy irányelvről van itt szó. Fontos az, hogy a termelést megtarthassák a gazdálkodók. Fontos az, hogy tisztázzuk azt, hogy milyen messzire megyünk. Évek óta beszélünk már erről, és persze mindig lehet erről újra beszélni, és még egyszer köszönöm a jelentéstevőnek és az egyik jelentéstevőnek a munkát, de ez a legfontosabb kérdés, amelyen szerintem egyáltalán foglalkoznunk kell most. Köszönöm, André úr. Oui, merci, madame la présidente. Deux mots. Euh, köszönöm, elnök asszony. Két szóban nagyon röviden köszönetet mondanék Valóder de Castro-nak, hogy kiváló munkát végzett itt minnyáján tudjuk, hogy a saláta rendelettel ez a legfontosabb anyag előttünk ebben a ciklusban, és hogyha tényleg bátorítani akarjuk az előadónkat, akkor ezzel a szöveggel kapcsolatban ezt meg kell tennünk. Nagyon összetett európai szinten a helyzet. Az igazságosság, a méltányosság a munkánk középpontjában áll. Megint ez asszonyhoz hasonlatosan, és azt gondolom, hogy a minőség itt a legfontosabb a jelentés tartalmának a minősége. És persze jó le, jel, lenne, és itt az előadóra nézek, hogy vannak-e elemek arra vonatkozóan, hogy még a mandátum vége előtt el tudjuk-e fogadni ezt az anyagot. Nagyon fontos ez az egyensúly szempontjából, és abból a szempontból, hogy deállítsuk azt, hogy a felvásárlások domináljanak úgy, ahogy az jelenleg folyik. Fontos az egyensúlyt létrehozni ismét, és ezt a parlament szándékával lehet ezt a plenárison, a szavazáson létrehozni, ezt az egyensúlyt, amely elengedhetetlen az ágazat fenntartása szempontjából az Európai Unió területén. Paulo, mondd el nekünk, hogy te mit gondolsz, hogy ezen utolsó trilógus, vagy utolsó előtti trilógus után a mandátum végéig elfogadhatjuk ezt az anyagot. Segíten la palabra. Ich asszony következik. Konkrét kérdésem lenne Német szempontból két módosító volt fontos, a 361-es, amely célja az, hogy megakadályozza azt, hogy a standardokon változtassanak, a 360-as pedig a szövetkezetekre vonatkozik, ez számomra nagyon fontos német szempontból, ennyit szerettem volna mondani. Muchas gracias. A continuación, para finalizar el debate. És végül, Flanagan úr. Um, uh, just uh, uh, uh, to wish uh, uh, Mr. De... De Castro kollégának szeretnék sok sikert kívánni ehhez. A kap jelenleg az a legyenlő, hogy egy lyukas fazékba öntjük a pénzt, és a másik végén ez kifolyik belőle. Hát hogyha tisztességes árakat akarunk a gazdáknak, akkor mindegy, hogy a kappal mi lesz, ahhoz, hogy ők tisztességes árakhoz nyújthass, juthassanak, ez a legfontosabb enélkül nem tudnak megélni belőle. Ez itt a legfontosabb. Aztán, hogy a mandátum végéig nagyon fontos lenne ezt az anyagot lezárni. Köszönöm. Emma Köszönöm. Vége a vitának. És most szeretném megadni a szót Ekeli úrnak. Thank you very much, Chair. Uh, I would... Köszönöm szépen. Én is szeretném azt aláhúzni, hogy nagyon jól haladtunk a három trilógus során, nagyon sok kérdésre sikerült már megjutató választ adnunk, és technikai szinten is brilliáns munka előzte meg mindezt. Azt hiszem, hogy ez az alapja a trilógusok sikerének. Úgyhogy köszönöm De Castro úr munkáját is, nagyon konstruktívan állt hozzá a tárgyalásokhoz, ez mindenképpen segített bennünket is és abban is biztos vagyok, hogy így jó eredményre juthatunk majd. Ahogy a mások is utaltak már rá, az Európai Bizottság, illetve az Európai Parlament számára fontos kérdéseket is figyelembe vették, és itt most nem is a számokról van szó, hanem a módosítások lényegéről, mert ezeket végre sikerült elfogadtatni. A bizottság a lehető legrugalmasabban próbált hozzáállni a kérdéshez, minimum harmonizációt szerettünk volna elérni, hogy a gyengébbeket tudjuk védeni az erősebbekkel szemben. Csütörtökön szerintem nagyon jó lehetőségünk van arra, hogy lezárjuk ezt az anyagot. Talán Kicsit késő is lesz most. Ugye későn kerül erre sor, mert 6 óra és éjfél között lesz ez megrendezve. Én remélem, hogy ez elég idő arra, hogy a még nyitva lévő kérdéseket le tudjuk zárni. Amit szerettem volna még hangsúlyozni, és egyébként ez Müller asszonynal is egybevág, az az, hogy nem csak a tartalmi kérdésekben szeretnénk előrejutni, hanem a jog alap szempontjából is fontos az, hogy benne maradjunk a határainkon belül. Itt mindig tiszteletben kell tartani a jogalapot, és figyelembe kell vennünk azt is, hogy bebizonyítsuk hogy végül is a gazdákért dolgozzunk. Ez a legfontosabb számunkra, és hát én nagyon optimista vagyok. Szerintem sikerül is majd a héten előre jutnunk, és remélem, hogy nem kell 12-én egy ismételt fordulót tartanunk, de ha még véletlenül ez így is lenne, akkor is én nagyon bizakodó vagyok, fontos lenne, hogy a mandátum végéig ezt az anyagot le tudjuk zárni. Köszönöm szépen, és akkor most nézzük a vitát, zárjuk le a vitát. Paulo de Castro kapja meg a szót, de még azelőtt annyit szeretnék én is elmondani, hogy egy olyan rendeletről van szó, amely az egyik legfontosabb ebben a jogalkotási ciklusban, várják is ezt tőlünk az ágazatba, mert már hosszú évekre előre ez meg fogja határozni az ágazat jövőjét. Köszönöm, és Paulo kapja meg a szót. Köszönöm. Természetesen szeretném megköszönni az összes felszólalónak a munkáját. Az árnyékjelentéstevőkkel igazi csapatmunka volt, és még egyszer a technikai munkatársaknak is köszönöm szépen a munkáját, mert tényleg nagyon-nagyon sok technikai egyeztetésre került sor, Gianmarco Lambertini és mások is az árnyékjelentéstevők részéről, és a bizottság, illetve az elnökség részéről is sokat dolgoztak ezen. Mögel igazgató szavai nagyon jól hatottak rám, én mindig is optimista voltam, de azért vannak még olyan, anyag, olyan gondolatok, amelyek még továbbra is lezárásra várnak. Andrió úrral és Meginis asszonynal is egyetértünk abban, hogy szeretnénk új irányelvet ebben a ciklusban még, de ugyanakkor minőségi munkát szeretnénk leadni, mert hát az egész parlament részéről ilyen minőségi volt a hozzáállásunk végig. Ezért Maria Neuchölnak is szeretném megköszönni a munkáját, hiszen a trilógusok is rávilágítottak arra, hogy hogyan működik mindez majd a valóságban is. Tehát igen, fontos az eredmény, de azért én még aggódom bizonyos pontok miatt, és én nagyon remélem azt, hogy a kompromisszumos megoldásainknak köszönhetően talán sikerül majd megoldanunk ezt a problémát is. Ami a jogi kereteket illeti, nagyon sokan támogatnak bennünket még, és hát én remélem azt is, hogy csütörtökön este sikerül ezt is lezárnunk, hiszen ezen keresztül tudunk majd erőt adni a gazdáinknak, és megvédeni őket a tisztességtelen versenytől, ami nagyon sokszor sajnos igen sok országban jellemző az élelmiszerágazatban. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Paolo. Ezzel vége ennek a napi rendi pontnak. Ez a 9-es napi rendi pont volt, sikerült egyébként betartanunk az időnket is. Két vagy három perc múlva kezdjük a szavazást, és kérem mindenkitől, hogy a szavazókártyája álljon készen. Igen, Meló úr, önt is várjuk. Két vagy három perc. és mindenkit emlékeztetnék arra is, hogy 7 órakor itt ebben a teremben újévi, illetve ö, karácsonyi kocintás lesz az Agri Szakbizottság tagjainak számára, tehát nem kell innen kimenni. Itt fogunk szavazni, és a szavazás után egy kicsit még itt maradunk, búcsúzásképpen kocintunk az ünnepek előtt akkor két perc, hogy a dokumentációt mindenki megkapja, és aztán kezdjük a szavazást. Si les parece... Akkor Vamos a irnos, vamos a empezar en... Kezdjük meg egy percen belül a szavazást. Bueno, vamos a comenzar. Kezdjük a szavazást. Először egy vélemény következik. Víz újrahasznosítása, Petír asszonyé az anyag, nem tudom, hogy esetleg szeretne ezzel kapcsolatban mondani egy-két dolgot, ha nem, akkor kezdhetjük a szavazást, ahogyan gondolja. Akkor szavazzunk. Nézzük akkor meg, hogy mindenkinél itt van-e a az anyag, illetve a szavazókártya. Elektronikusan fogunk szavazni, hogy ne legyenek kétségek elektronikus szavazás következik. Akkor a 9-essel kezdünk. Lezárom. Ezt nem fogadtuk el. 29 2 ellenében. És egy tartózkodással következik az egyes kompromisszum, ez is elektronikusan. Mindenki leadta a szavazatát? Akkor lezárom. Elfogadtuk. 31 szavazattal. Egy ellenében, tartózkodás nélkül. Kettes kompromisszum, elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát? Le, lezárom. Elfogadva. 24 szavazattal, 5 ellenében 3 tartózkodással. Ezzel következik a 89-es módosítás mellette. Elutasítva. Ellene elutasítva. 95 mellette ellene elutasítva. Hármas kompromisszum. Elektronikus szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 22 5 ellenében 5 tartózkodással. Négyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 27-2 ellenében 3 tartózkodással. Ötös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 28-2 ellenében két tartózkodással. 121. Mellette, ellene, elutasítva. 123. Mellette, ellene, elutasítva. 227 mellette ellene elfogadva. 128 mellette ellene elutasítva. 130 mellette ellene elfogadva. Hatos kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 27 2 ellenében 3 tartózkodással. 142 mellette ellene elfogadva. 144 mellette ellene elutasítva. 146 mellette ellene, elfogadva. 147 mellette, ellene, elfogadva. 148 mellette, ellene, elfogadva. Azonos al, ö, módosítások következnek mellette, ellene, Elfogadva. Százötvenöt. 155 mellette, ellene, elutasítva. 100, nem, hetes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Hetes kompromisszum. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 29, 2 ellenében. 8-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 29, 4 ellenében tartózkodás nélkül. 10-es módosítás. Zoánya asszony, mellette ellene elfogadva. 11 mellette ellene elutasítva. 12 mellette ellene elutasítva. 13 mellette ellene, elfogadva. 14 mellette, ellene, elfogadva. 17 mellette, ellene, elfogadva. 18 mellette, ellene, elfogadva. 19 nem, 21 Szenra asszonytól mellette, ellene, elutasítva. 23. Szenra asszony, nem, javítja magát az elnök, 22-es először, mellette, ellene, elutasítva. 23. Mellette. Ellene. Elutasítva. 24. Mellette ellene, elutasítva. 25 mellette, ellene, elutasítva. 26 mellette, ellene, elutasítva. 27 mellette, ellene, elutasítva. 28 mellette, ellene, elutasítva. 29 mellette, ellene, elfogadva. 30 mellette, ellene, elfogadva. 31 mellette, ellene, elfogadva. 1-es mellette, ellene, elfogadva. 9-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 29 egy ellenében. Három tartózkodással. 38-as mellette. Ellene. Elfogadva. 12-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 31 nulla ellenében egy tartózkodással, tízes kompromisszum. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadva, 29, 4 ellenében, tartózkodás nélkül. 44-es módosítás, mellette, ellene, elfogadva. 46-os mellette ellene elfogadva. 47 mellette ellene elutasítva. 47 mellette ellene ez elutasítva, de azért ezt ellenőrizzük le. A 47-es következik. Megnyitom a szavazást. 47-es. Lezárom. Elutasítva. 48 mellette. Ellene. Elfogadva. 49 mellette. Ellene. Elutasítva. 51 mellette ellene elfogadva. 52. Elnézést. Először az 53-as következik. Tehát az 53-asról szavazunk mellette, ellene elutasítva. 54 mellette, ellene elutasítva. Rendben, leellenőrizzük. 54-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 12-21 ellenében tartózkodás nélkül. 56. Mellette. Ellene. Elutasítva. 57. Mellette. Ellene. Elutasítva. 59 mellette, ellene, elfogadva. 60 mellette, ellene, elfogadva. 61, nem, 63, elnézést, mellette, ellene, elfogadva. 64 mellette, ellene, elfogadva. 65 mellette, ellene, elfogadva. 66 mellette, ellene, elfogadva. 67 mellette, ellene, ez nem világos, ezt leellenőrizzük elektronikusan. 67, tehát a 67-est nyitom most meg. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 17-15 ellenében, tartózkodás nélkül. 68 mellette, ellene, elfogadva. 11-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadva 32-1 ellenében tartózkodás nélkül. 74-es módosítás mellette ellene elutasítva. 67, nem 77 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 76 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 79 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva, 80 mellette, ellene, elfogadva. Végső szavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva, 28 mellette, három ellene, két tartózkodóval, és szeretnénk Peti Rasszonynak a véleményhez gratulálni, és az egész csapatának is. Nantan úr. sur ma machine. Gond van a szavazógépemmel, a tartózkodás gomb nem működik. Az egyikkel kapcsolatban tartózkodni szerettem volna, és nem működött. A fehér gomb nem működik nálam. La tecla de, abstención no Hát nem működik. Nem működik az, hogy tartózkodni akarok, nem tudom, hogy ez más nyelven hogyan adja ki magát. Sí, por supuesto, señora Petir, tiene la palabra. Petir asszony. Gospođo predsjednice, samo bih željela ovom prilikom zahvaliti... Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a szakbizottságnak ezen támogatásért és természetesen köszönetet mondanék a titkárságnak, az asszisztensemnek, és a néppárti szaktanácsadónak is. Köszönöm szépen! Köszönöm, Petír asszony! És most következik egy másik jelentés, ez pedig az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap plusz, a kohéziós alap, illetve a halászati alap, és az ezekkel kapcsolatos belső piaci alap, illetve a vízum és a migrációs kérdések témájában. Zsoána asszony a véleményelkészítője, ezt már többször elhalasztottuk ezt az anyagot, hogy jó legyen a végső megállapodás, és hát most végre úgy tűnik, hogy sikerült ezt elfogadtatni. Hogyha a jelentéstevő asszony hozzá akar szólni, azt most tegye meg. Köszönetet mondanék minden kollégának, aki hozzájárult a jelentés kialakításához. Minden kollégának, Alessandrónak, Mirónának is szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak, és minden kollégámnak, minden frakcióból, hiszen sikerült nagyon jó kompromisszumot kialakítanunk. Ma kaptak néhány módosítást, ezek nem jelentősek. E-mailben is remélem, hogy mindenki megkapta. Köszönöm ezt a csapatmunkát. Sí. Pues, muchas gracias, señora Köszönöm. Kezdjük. Akkor nézzük a kompromisszumokat elektronikus szavazással. Egyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 24-4 ellenében két tartózkodással következő. a 71-es módosítás mellette 71-es módosítás mellette ellene elutasítva. Hetvenhét. 77-es, megint ha szavad, illetve hogy mellette, ellene elutasítva. Nyolcvanas mellette, ellene, elutasítva. Nyolcvanegy mellette, ellene, elutasítva. kettő mellette, ellene elektronikusan uh, ellenőrizzük a 82-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 17-14 ellenében két tartózkodással. 83-as mellette, ellene Elutasítva. Hármas kompromisszum. megítom a szavazást. Akkor lezárjuk, és Danton úr szavazás, szavazatát is beleszámolva, 32-0 ellenében Danton úr manuálisan szavaz. Remélem, hogy most már működik. Nos, akkor ezzel elfogadtuk egyhangulag. 87-es következik Szenre asszonytól mellette, ellene elutasítva. 11 mellette, ellene elutasítva. 88 mellette, ellene, elutasítva. 89 mellette, ellene, elutasítva. 90 mellette, ellene, nem világos, 90-es, elektronikus szavazással. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Tizenkilenc, tizenhárom ellenében. Elfogadva. 91 mellette. négy elnézés, 94-es következik. Szentre asszonytól, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 95 mellette, ellene, elutasítva. Elektronikusan szavazunk a 95-ösről. 95. Lezárom a szavazást. Elfogadva, valóban, igazuk volt. 18-14 ellenében. 96. Mellette. Ellene. Szerintem ugyanaz a többség. Úgyhogy elfogadva. Száz tizenhárom. Száz tizenhármas. Mellette ellene elutasítva. 114 mellette, ellene, elutasítva. 115 mellette, ellene, elutasítva. 116 mellette, ellene, elutasítva. 117 mellette, ellene, elutasítva. 118 mellette, ellene, elutasítva. 119 mellette, ellene, elutasítva. 120 mellette, ellene, elutasítva. 121 mellette, ellene, elutasítva. 122 mellette, ellene, elutasítva. 123 mellette, ellene, elfogadva. Négyes kompromisszum. Elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Vamos. Lezárom. Elfogadva 27, 3 ellenében, egy tartózkodással. Következik a 15-ös. Mellette. Ellene. Elfogadva. 130. Mellette. Ellene Elfogadva. 131 mellette. Ellene. Elfogadva. 132. Nem, blogban. Blogban. Flanagan úr módosításai. 132, 133, 134, 135-öst öleli fel. Erről a négyről fogunk most blogban szavazni. Mellette ellene, elutasítva. 136 mellette, ellene, elutasítva. 137 mellette, ellene, elutasítva. 138 mellette, ellene, elutasítva. 149-es következik, Flanagan úrtól mellette, ellene, elutasítva. 150 mellette. Megint egy blokkról van szó, ami a 150-estől terjed egészen a 157-esig. Mellette? ellene elutasítva. Tehát akkor a 150-től a 157-esig terjedő blokkot elutasítottuk. Flanagan úrtól a 161-es mellette. Ellene elutasítva. 168. 168-as Erdős úrtól, mellette, ellene, elfogadva. 172, nem? 179-es következik mellette. Ellene, elutasítva. 172 mellette, ellene, elfogadva. 23-as módosítás. Mellette, ellene, elfogadva. 24-es. Mellette, ellene, elfogadva. 25. Mellette, ellene, elfogadva. 26. Mellette, ellene, elfogadva. 27 mellette, ellene, elfogadva. 28 mellette, ellene, elfogadva. 184 Ropé és Padár uraktól mellette ellene elutasítva. Azt hiszem, de azért akkor ezt ellenőrizzük le. 184-es következik elektronikusan. Lezárom a szavazást. Ajaj. Elfogadva 15-14 ellenében három tartózkodással. Hát azért egy kicsikét határeset volt. Roppé és Padár urak következő módosítása 185-ös mellette ellene. Azt hiszem, ugyanerről a többségről beszélhetünk. Ellenőrizzük le ezt is. Megnyitom a szavazást. 185. Lezárom a szavazást. elfogadva. 18 mellette, 14 ellene, tartózkodás nélkül. 186 Rebega képviselő mellette, ellene, elfogadva. 187 mellette, ellene, elutasítva. 29 mellette, ellene, elfogadva. 33 Caputo úrtól mellette ellene elfogadva. 34 mellette ellene elfogadva. 41-es mellette ellene nem világos a néppárt hozzáállása. Tehát 41-es mellette, ellene, elfogadva. Negyvenkettes, negyvenkettő, Loazó úr, mellette, ellene, elutasítva. 44 mellette, ellene elutasítva. Negyvenöt mellette ellene elutasítva. Da. Ne, no. Ah. Hay dos enmiendas idénticas. Van itt két azonos módosítás, a 46-os és 47-esek. Ezekről szavazunk most mellette, ellene, elutasítva. Másik kettő szintén azonosak, 48 és 49-es számúak mellette, ellene, elutasítva. 50-es mellette, ellene, elutasítva. 3 mellette, ellene, elfogadva. 51 mellette, ellene, elutasítva. Két azonos módosítás, az 52-es és 53-as mellette ellene elfogadva. Következik az 53-as, 52-es és 53-as elektronikusan. Lezárom a szavazást. Igen, ugyanaz a többség elfogadva. 17 mellette. 54-es, Szanyi úr, mellette, ellene, elutasítva. Kettes kompromisszum, elektronikusan, lezárom a szavazást. Elfogadva 28-3 ellenében egy tartózkodással, 58-as Flanagan úrtól mellette, ellene elfogadva. 59 mellette, jól ellenőrizzük, 58-as következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 18-13 ellenében. 59 mellette ellene. Ugyanez a többség elfogadva. 60 mellette ellene elutasítva. 61 mellette ellene elfogadva. 62 mellette ellene elfogadva. 63 mellette ellene elutasítva. 64 mellette, ellene elutasítva. 65 mellette, ellene elfogadva. 66 mellette, ellene elfogadva. 67 mellette, ellene elutasítva. 68. Rópe és Pádár urak mellette, ellene, elutasítva. Jól ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 68-as. Elutasítva. Elutasítva. Ötös módosítás. Nem. Ezt elfogadtuk. 69-es. 69, 69. Mellette, ellene, elfogadva. Voto final. Végső szavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát? 25-en mellette szavaztak, 3-an ellenen, 4 tartózkodással. Gratulálunk Zoána asszonynak. Sikerült nagy konszenzust összekovácsolni az anyag mögé, és most a mai napi rendünkkel végeztünk. A következő találkozunk. Brüsszelben január 7-én lesz, és néhány perccel korábban is fejeztük be a munkát, megköszönjük a tolmácsoknak a munkát, és mindenkinek nagyon szép ünnepeket kívánok. Kérem, hogy senki ne menjen el, mert jön a kocintás. Remélem, hogy szép lesz ez a kis ünnepség mert nagyon sok munka vár még ránk. Rengeteg-rengeteg módosítás a kap kapcsán. Mindenkinek boldog ünnepeket!